bardzo Państwa serdecznie witam. Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! Ready? Okay. Mindenki felkészült? Hölgyeim és Uraim, megnyitom a mai ülésünket. Ez az ülés elsősorban az új soros elnökségre, a szlovák elnökségre koncentrál majd. A szlovák delegáció vezetője Matecsnyá miniszterasszony, és uh, mielőtt átadom neki a szót, néhány formális bejelentésem lenne, ami a napirend elfogadását illeti. Szeretném a tízes pontot kommentálni. Ez a nemzeti kibocsátási határértékekről szól, bizonyos egyes légköri szennyezőkről. Görling asszony hiánya, mai hiányzás, ami a szeptember 26-ára kerül át. Abból indulok ki, hogy ezzel a kis módosítással elfogadhatjuk a napi rendet az elnök közleményei keretében. Most informálnám önöket, hogy János Vajcsehovszki, aki fontos szerepet kapott egy másik Európai Uniós intézményben, Ursula Krupa képviselő asszony által helyettesítődik. Krupa asszony 2004 és 2009 között képviselő volt, és szeretnénk most üdvözölni itt a sorainkban, és sok sikert kívánunk önnek a parlamentben, szakbizottságunkban. Nagyon sok tapasztalata van, és reméljük, hogy aktívan együttműködünk majd. Tehát üdvözlöm! egyidejileg szeretném közölni, hogy 21 nyelven van tolmácsolás, észt, máltai és ír nyelv nincsen, és az ülésünk pedig az interneten is hallgatható. Most pedig a május 21 és június 6-i jegyzőkönyveket szeretnénk elfogadni. Ahogy már említettem, Az első lényeges pontunk a napirenden a az Európai Unió tanácsának szlovák elnökségének képviselője, aki Gabriela Matecsná, mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterasszony. Úgy gondolom, hogy a legtöbben a szakbizottságunk ból már találkozott vele, hiszen a koordinátorokkal már beszélt. Miniszterasszony, üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. És természetesen reméljük, hogy a mai vita során megismerjük a szlovák soros elnökség prioritásait, és kommentálhatjuk. Azt is reméljük, hogy számos jelen témához hozzászól majd, hiszen szeretnék megtudni, hogy a közös agrárpolitikának hogyan képzeli el a jövőjét, hogyan látja a trilógusokat az ökómezőgazdaság tekintetében, és hogy hogyan látja a mezőgazdasági piacokon meglévő nehézségeket hiszen én ön vezeti majd a tanács ülését, ahol Hogan biztos a tejpiacról beszél majd. 19-én itt lesz nálunk a szakbizottságunkban. Ez azt jelenti, hogy a tanácsban folytatott eszmecsere eredményeit itt is első kézből hallgathatjuk. Tehát most átadom önnek a szót, utána a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket, de szerintem most elég sokat beszéltem, és szeretném átadni önnek a szót, tehát öné a szó. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném megköszönni a meleg üdvözlő szavakat. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki elfogadta meghívásunkat a munkareggelire. Nagyon érdekes és nagyon hasznos munkareggeli volt mindkét oldal számára, hiszen már szólhattunk röviden a prioritásainkról, és Kíváncsi voltam én is, hogy a parlamenti képviselők mit mondanak majd. Hölgyeim és uraim, képviselő, hölgyek és urak, szeretnék néhány szót szólni önökhöz. A szlovák köztársaság először veszi át a soros elnökséget az Európai Tanácsban, Európai Unió Tanácsában, és önök munkánk nagyon fontos részét képzik, hiszen együtt keressük a megoldásokat, és együtt szeretnénk olyan megoldásokat találni, amelyek megfelelnek a gazdáknak, a mezőgazdasági cégeknek az egész Európai Unióban. A közös agrárpolitika feladata többek között, hogy munkahelyeket teremtsen, hogy növelje a mezőgazdaság népszerűségét. Egyidejűleg pedig eh, generációváltásra is sor kerül a mezőgazdaságon belül. A mezőgazdasági szakbizottság pedig eh, partnerünk lesz az elkövetkezendő hat hónapban. Szlovákia nagyon nehéz időben veszi át a soros elnökséget, hiszen eh, népszavazás volt Nagy-Britanniában, és a termelőknek pedig a piaci ingadozásokkal kell szembenézni. Folyamatos gazdasági válság van, orosz embargó. A tejipar, a gyümölcs, zöldségipar, illetve a gyümölcs zöldség ágazat nem igazán van jó helyzetben. A tejpiacot nagyon keményen érintette a válság, ez a válság pedig eh, sokaknak eh, meglepetés volt. Még akkor is, hogyha a közös agrárpolitika valamennyire, eny, valamennyire enyhítette a válság hatásait, azonban egy biztos, a tej egy nagyon érzékeny kincs. Az Európai Uniónak pedig védenie kell az élelmiszertermelőket, mert nagyon fontos szereplői a vidéki életnek. A mezőgazdaságnak pedig eh, hatása van számos más területre, ágazatra is. Elnökségként szorosan megfigyeljük majd a piaci tendenciákat. Szeretnénk minden témát megvitatni az Európai Unió tanácsában. A tanács kiértékeli a rendelkezésünkre álló információkat, és egy ideje ismételjük, hogy közös európai megoldásra van szükségünk, ami a szolidaritáson alapul. Amikor a jelen válság kitört, megmutatta, hogy az élelmiszer lánc számos pontján problémák vannak. Szlovákia hosszú távú prioritása az, hogy tisztességes kapcsolatokat alakítson ki az ellátási láncban. Szeretnénk növelni a rendszer átláthatóságát, szeretnénk kiküszöbölni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Éppen ezért a szlovák elnökség mindenképpen a termelők szerepét szeretné erősíteni az ellátórendszerben. Az Európai Parlament júniusi jelentésében már kihangsúlyozta a termelők védelmének fontosságát. Nagyon nagyra tartjuk az Európai Parlament fáradozásait. Harmadik országokkal történő együttműködés a globalizált világban nagyon lényeges. De arra is szükségünk van, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a piac liberalizációja és az európai mezőgazdaság védelme között. Az európai mezőgazdaság nemzetközi tárgyalások keresztüzében van. És pillanatnyilag szabadkereskedelmi megállapodásokon dolgozunk, mint a TTIP, a Mercosur, és bármikor sor kerülhet újabb harmadik országokkal történő tárgyalásokra, illetve szabadkereskedelmi egyezményekre. A szabadkereskedelmi egyezményeket az európai piac kontextusában kell látnunk, hiszen ez a piac nem képes bizonyos árukat nagy mértékben felvenni. Ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor partnereinkkel szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk. A közös agrárpolitika egyszerűsítése és prioritásaink közé tartozik. Néha úgy tűnik, hogy lehetetlen csökkenteni a bürokráciát a termelők és a hatóságok számára. De mi meg vagyunk győződve, hogy a kap létjogosult, mert megfelelő válasz lehet a jövő kihívásaira. Tehát nem csak ami a termelés fenntarthatóságát illeti, nem csak ami az élelmiszer biztonságot illeti, hanem az európai mezőgazdaság és a vidéki térségek megtartásában is. A holland elnökség után folytatjuk a munkát, folytatjuk a tárgyalásokat, például az öko gazdálkodás és az öko termékek tekintetében. Az ide vonatkozó rendelet célja az, hogy növelje a bizalmat a biotermékek iránt, és hogy egyszerűbbé tegyük a biotermelésre való áttérést a termelők számára. A bio gazdálkodás az európai mezőgazdaság zászlóshajója. Ez a zászlóshajó pedig igenis igényt tart egy megbízható jogi környezetre és erős tudatosságra. Az erdőgazdálkodás egy további prioritásunk. Erről majd később is beszélek, de annyit azért szeretnék előjáróban elmondani, hogy az erdőgazdálkodásnak nagy szerepe lehet a klímaváltozás elleni harcban hiszen az erdőgazdálkodás hozzájárul a biológiai sokféleséghez és a fenntartható fejlődéshez. Ennek köszönhetően az európai erdőkre nagy teher nehezedik. Ennek köszönhetően pedig több ágazatban nagyon sok jogalkotási lépés születik. Amit el szeretnénk érni az az, hogy az erdőgazdálkodás a tanásban a viták középpontjába kerül. Ennek pedig azzal a következménnyel kell járnia, hogy mindenkiben tudatosuljon, hogy az erdőknek multifunkcionális szerepük van. Nagyon fontos, hogy fenntartható erdőgazdálkodást alakítsunk ki Európában. Ami a nemzetközi tárgyalásokat illeti, például a Nemzetközi Erdőgazdálkodási Szervezet tekintetében szeretnénk közös álláspontot elérni, amely világosan megszabja az Európai Unió és tagállamai érdekeit a jelen helyzetben. Az élelmiszerbiztonság és az állategészségügy területén szeretnénk garantálni, hogy eh, a jogalkotást integrált módon alkalmazzák, és ebben a kontextusban létezik egy csomag, amely két javaslatot tartalmaz. Tehát eh, egyik az állatgyógyszerek és az állategészségügyi termékek. Nagyon lényeges a gyógyszer, gyógyszerezett takarmányok kérdése is. A tanácsban ennek prioritást szeretnénk juttatni. Ezek a tárgyalások viszonylag előre haladottak, és uh, szeretnénk tovább haladni a megkezdett úton. Az egyik terület, amely nagyon fontos az Európai Parlament és a szlovák elnökség számára, a gyógyszerezett eh, takarmányok kérdése. Szeretném elmondani, hogy eh, ennek az anyagnak a végleges formája az állategészségügyi termékekről szóló megállapodás függvénye lesz. Ez a két téma, a gyógyszerezett takarmány és az állategészségügyi termékek prioritásaink közé tartoznak. Már szinte lezárható az anyag, viszont ambiciózusak szeretnénk lenni, tovább szeretnénk menni, és szeretnénk elérni, hogy a tanácsban megalapodás szülessen. Ebben a kontextusban, hölgyeim és uraim, szeretném emlékeztetni önöket, hogy szeretnénk a mikrobiológiai rezisztencia ellen is fellépni. Az Európai Unió itt nagyon magas normákat szag meg az állatok és az emberek egészsége tekintetében. Ami pedig az ellenőrzési szabályzást illeti, volt egy szavazás az Envi bizottságban tegnap, az Envi pedig jóvá hagyta a véleményt. Miután az Európai Parlament a plenárison szavaz, szeretnénk garantálni, hogy ezt az új joganyagot a lehető leggyorsabban átültessék. Van még néhány egyéb terület, amelyet szeretnénk a középpontba helyezni, tehát az állatok jóléte harmadik országok viszonylatában is, de a piachoz való hozzáférés, és szeretnénk a vitát folytatni, például az élelmiszer csalás esetében szeretnénk a bizottság jelentésével foglalkozni, amely az általános élelmiszerügyi jogalkotásra vonatkozik. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni azt is, hogy a harmadik országok jogalkotása hogyan illik az európai jogalkotáshoz. Ezen kívül még a műtrágyák kérdésében is szeretnénk lépni. Itt innovációról van szó, fejlesztésről van szó, és szeretnénk folytatni a tárgyalásokat és szeretnénk egy általános megközelítést elérni a tanácsban. Végezetül pedig szeretném önöknek garantálni, hogy a szlovák elnökség az összes európai termelő érdekeit szeretné védeni, és szeretnénk az, az ágazat stabilitásához hozzájárulni. Saját magam is megkísérlem, hogy minden európai polgár irányába kommunikáljam, hogy a mezőgazdaság az az ágazat, amely minnyájunk egészségét érinti, minnyájunk egészségére kihat. Ez egy olyan ágazat, amely rengeteg munkahelyet teremt. Főleg a vidéki térségben. Ezen kívül olyan szektorról van szó, amely innovációbarát, számos innovációt fel tud venni. A mezőgazdaság az az ágazat, amelyet nagymértékben érint a klímaváltozás, de amely a klímaváltozás ellen jó eszköz lehet. Tehát szorgalmazzuk a mezőgazdaság fontosságának elismerését, és akik a mezőgazdaságban dolgoznak, megérdemlik bizalmunkat, segítségünket és fokozottabb érdeklődésünket. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy együttműködünk, szorosan együttműködünk, abban a tekintetben, hogy stabilizáljuk az ágazat helyzetét. És most Timmerman asszonyra utalok, aki egy holland orvos és politikus, aki azt mondta, hogy egy jó politikus olyas valaki, aki összeköti az embereket egymással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eh, ilyen átfogó tájékoztatást adott, és foglalkoztak mindezekkel a különböző kérdésekkel, a, mivel foglalkozni fognak elnökségük alatt, és rámutatott különböző problémákra is az élelmiszeripar vagy szektorból. Először a koordinátoroknak kívánom megadni a szót, két percet fognak kapni, majd pedig a bizottsági tagok egy-egy percet fognak kapni. Nagyon sokan jelentkeztek, a koordinátorok már találkoztak a miniszterrel, tehát már volt lehetőségük beszélni, de most akkor a két perceket kaphatnak. Frau Köszönöm szépen, jó reggelt, miniszterasszony! Örülök, hogy ismét párbeszédet folytathatunk ma. Sok sikert kívánok az elnökségéhez. Szólt néhány pontról, és szeretném betartani a felszólási keretemet. Szólt a kereskedelmi láncokról, és itt mindenképpen lépnünk kell, sürgősen lépnünk kell, javaslatokat teszünk majd, hogy mi mit tartunk helyesnek, és remélem, hogy a tanács soros elnöksége meghallgatja a javaslatainkat. Ami a külkereskedelemre vonatkozik, szeretném elmondani, hogy az Agri Szakbizottságban nagy többséggel arról szavaztunk, hogy a TTIP megbeszéléseket tovább folytassák. Nagyon fontos az agrárium tekintetében, hogy az állatvédelmet és a természetvédelmet is nagybetűkkel írjuk. Tehát, hogyha ez rendben van, semmi bajom a szabadkereskedelmi megállapodások. Dél Koreával például megállapodtunk a 3000 tonna sajtról, és ez nem lehetett volna lehetséges, hogy 3000 tonna sajtot Európából, Dél-Koreába exportáljunk, hogyha nem lenne meg a megállapodás. És Németország mezőgazdasága számára is nagyon jó ez. Ami az agrárpolitikára vonatkozik, a parlament és a biztos is nagyon sok javaslatot tett, de véleményem szerint nem elégséges itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal operálni. Szerintem az alapjogot kell itt megváltoztatni. És uh, itt nem az egész kapot kell átalakítani, hanem néhány pontot megváltoztatni, ami fontos. Ami a mezőgazdasági termelők tekintetében például az intervenciós árrendszer nagyon nehézkes, itt egy gyorsabb, rugalmasabb rendszerre van szükség. Tehát de most tényleg nem szeretnék az időmet túllépni. Miniszterasszony, minden jót, sok sikert kívánok az elnökségéhez. Köszönöm szépen. Van itt egy kis technikai probléma az órával, amelyik számolja az időt, de az el kellene tartsák be az időt, legyenek szívesek. Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről is szeretnék sikert kivenni miniszterasszonynak, most önök átveszik a mezőgazdasági tanácsnak az irányítását, mégpedig egy nagyon nehéz periódusban, ugye akkor, amikor megnyilvánultak a vélemények a Brexit ügyében, és amikor azt látjuk, hogy nacionalista törekvések ütik fel fejüket, és tulajdonképpen az egész Európai Unió sorsa megkérdőjeleztetik. A mezőgazdaság területén pedig el kell, hogy mondjuk, hogy egészen kiváló példák vannak arra, amelyek pontosan mutatják, mennyire szükség van az unióra. A tejválság például pontosan kimutatta azt is, mennyire nélkülözhetetlen, hogy fellépjünk és hogy az intervenció az európai léptékben valósuljon meg. Erre tökéletes példákat hallottunk. A szolidaritásra is szükség van. A tej árának a témájában alacsony a tej ára, de nem mindenki a kiváltója, az okozója annak, hogy a tejtermelés olyan magas szintet ütött meg, amely az áraknak a csökkentését eredményezte. A tejtermelés továbbra is többletes, szuficites Európában. Ezzel nyilván szembesülnünk kell. Aztán ott vannak a különböző fejlemények, amelyeket látunk Oroszországban, illetve a Kínában, és mi továbbra és tovább termeljük a tejet, azért, mert az Európai Bizottság még nem tett le javaslatot arra, hogy mit is tegyünk. Remélem, hogy 19-en, majd kedden Hogán biztos úr majd konkrét gondolatokkal áll elő, amelyek azt mutatják, hogy hogyan is lehet újra belendíteni az Európai Uniót. Mert hogyha nem hozunk uniós döntéseket, akkor az, áram, az európai polgárok nem fogják megérteni, hogy mi is történik, mi is zajlik az Unióban. Ami pedig a kapot illeti, teljesen egyetértek önnel, változtatni kell a dolgokat, egyszerűsíteni kell a folyamatokat, és hát nem csak arról van szó, hogy itt most a környezetvédelem tekintetében járunk el, persze természetesen az új kapnak ez is a része már, mint a környezetvédelemnek a, a védelme, de az egész összetettségében egyszerű kellene, hogy legyünk, azért, hogy kedvezzünk a gazdáknak, hogy segítsük őket a tevékenységükben. Éppen ezért egy igazi, tartalmas, stabil kezdeményezés van Üdvözlőjük a munkát, és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Kosomjuk úr következik, csak hogy egyértelműbbek, könnyebbek legyenek a dolgok. A... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak a rendkívül részletes tájékoztatóért, amit, a ö, szlovák elnökség szándékaival kapcsolatban tett. Az elnökség most egy olyan országnak a kezében van, amely közép- és kelet-európai vezetbe tartozik, és vannak problémákat, amelyeket jobban értenek, és jobban meg kell érteni ezen országok mezőgazdasági problémát. Olyan országok, mint Magyarország, Csehköztársaság, Románia, Bulgária, Szlovákia, Lengyelország nagyon hasonló problémákkal küzd Ugyanakkor az árak, mint nagyon jól tudjuk, valamennyi piacon rendkívül alacsonyak különböző okok miatt, ideértve az orosz embargót is. Nyilvánvalóan a feltételek adott esetben még rosszabbak egyes gazdálkodók esetében, mint a nyugat-európai országokban. De nyilvánvaló, hogy a problémák, amelyekkel mindenkinek szembe kell néznie, rendkívül súlyosak. A szlovák elnökség ezeket nagyon jól megértette, és nyomást gyakorolt a bizottságra és annak érdekében, hogy javíthassunk ezen országcsoportoknak a helyzetén. Hallani szeretném, hogy ön hogyan látja a bizottsági megközelítést, amikor a problémát a teji ágazatban akarja megoldani, illetve a zöldség gyümölcsálazatban. Az ön véleménye szerint, amit a bizottság eddig tett, az elegendő a, helyzet javítá, a piaci helyzet javítására? És azt is szeretném megtudni, hogy hogyan látja a tárgyalásokat, amikor az Egyesült Államokkal folytatott TTIP tárgyalások célokra gondolunk. Ön szerint ezek több előnyt hoznak az európai gazdálkodóknak, vagy inkább hátrányokat? und ich wünsche Ihnen auch sehr viel Glück bei Ihrer Arbeit als äh, Ratsvorsitzende jetzt. Köszönöm szépen. Tehát itt äh, nagyon nagy, ambiciózus dolgokat említett. szólt arról, hogy szeretné csökkenteni a bürokráciát. Számos javaslatot hallottunk. Itt a kereszt megfelelőség ellenőrzése érdekében is. De mindig látom azt a problematikát, hogy bármilyen jól dolgozunk, itt a tanács nem foglalkozik vele, hogy itt mit csinálunk. Éppen ezért szeretném megkérni, hogy aktívan dolgozzon, hogy ezeket a dolgokat átültetessük a gyakorlatba. Tehát mindenképpen szükségünk van az egyszerűsítésre. Az élelmiszerláncról is szólt, és nagyon fontos szerintem itt a tisztességtelen gyakorlatok elleni fellépés. Nagyon lényeges az is, hogy az erdőgazdasággal is szeretne foglalkozni. Tehát itt a biomasszáról is eléggé sok szó van, a Natura 2000 irányelvről, a erdőgazdaságot Európában kb. 300 éve már fenntartható módon folytatják. Tehát eh, itt igazából eh, szerintem eh, ne szóljanak bele túlságosan erősen. A gyógyszerrel kezelt, illetve gyógyszerezett takarmányok tekintetében szerintem mindenképpen csökkenteni kell az antibiotikumot, és fontos, hogy az állatok immunrendszerét is figyelemmel kísérjük. Ami még fontos számunkra, hogy a homeopatikus módszereket se felejtsük el. És az öko rendelet lezárása legalábbis a német termék számára nagyon fontos lenne. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pani poseł Sanra już zegar e, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. A hétfői tanácsi ülésnek a fényében szeretném feltenni a következő kérdést. Hogyan lehetne véget venni annak a politikának, amelyet az utóbbi időben észlelünk különös hangsúlyjal, nevezetesen, hogy hagyjuk a piacot, hogy önmagában elszabaduljon. Többek között ezt felvettem a tejtermékek, illetve a tejpiacsal kapcsolatosan hogyan lehet olyan közpolitikákat megvalósítani, amelyek csökkentenék a tettermelést Európában, és amelyek lehetővé tennék a szabályozás, a regulációt, és ami oda vezetete, hogy az árak tökre, tükrözzék a valós ráfordításokat, a költségeket, és ezáltal igazi európai politika valósuljon meg e témában, a tej témájában is, de nem csak a tejnek a témájában, hanem ez, ez is egyéb termékek vonatkozásában válsággal szembesülünk, és ennek a válságnak a főjegyében azt látjuk, hogy az árak nem tükrözik a költségeket, az előállítási költségeket a telje ágazatban sem, és a többi ágazatban sem. Átérnek most a nemzetközi piacokra. Konkrétabban a TTIP-nek a témájára, illetve a Kanadával kötendő, illetve kötött megállapodásokra. Szükség van arra, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek ezekkel kapcsolatosak, egyértelműen kezeljük. Antidemokratikus az eljárás, antidemokratikusak a megállapodások, és ez agresszív fellépést jelent az európai termelőkkel szemmel. Éppen ezért le kellene lassítani a tárgyalásokat a TTIP esetében is. Konkrét kérdésem is van. Azt mondotta, hogy a kapott vonzóvá kellene tenni az új generációk számára. Ugyanakkor ön beszélt a beruházókról is. Milyen fajta beruházókról beszél, milyen fajta befektetésekre gondol, hogyan lehet összhangot teremteni ezen tevékenység és az európai gazdák között? Köszönöm szépen. Hausling úr. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Én is sok sikert kívánok az elnökségéhez örülök, hogy a biogazdaságot nevezte az Európai Mezőgazdaság zászlóshajójának. Igenis legyen a biogazdálkodás az Európai Unió zászlóshajója a mezőgazdaság területén. És reméljük, hogy az elnökség végén ezt el is érjük. Parlamentként teljes támogatásunkról biztosíthatjuk, és kompromisszumkészek vagyunk. Tegnap beszéltem is a biztossal erről de az biztos, hogy nagyon nehéz időben vette át az elnökséget. Remélem, hogy a tej tekintetében hosszabb távú döntéseket hoznak, hiszen itt nem csak a mezőgazdaság fizetőképességéről van szó, hanem arról, hogy helyrehozzuk az egyensúlyt a piacon. És ez pedig nem fog sikerülni, hogyha a keresletet és a kínálatot nem tudjuk összehozni a piacok stabilitásával. Tehát nem csak arról van szó, hogy nagyon ingadozóak a piacok, hanem el kell gondolkoznunk azon, hogy bizonyos piaci rendtartások megszüntetése tényleg észszerű volt-e. A jövő heti tanácstól világos jeleket is várok, hiszen a mezőgazdasági termelőknek szüksége van ezekre a jelzésekre. És a és Desz kollégámmal ellentétben Szerintem a CETA és a TTIP tárgyalások nem cirkusz, hanem komoly tárgyalások, és szerintem komolyan kell venni a mezőgazdasági termelők érdekeit is. Nagyon fontos, hogy a biztosok is tudják, hogy mi nem fogjuk feláldozni a mezőgazdaságot a szabadkereskedelem oltárán. Az európai parasztoknak az előtérbe kell kerülniük a tárgyalások során. Tehát igazából ne hagyjuk azt, hogy itt mások ránk ijesszenek, és hogy feláldozzuk a mezőgazdaságot a szabadkereskedelem miatt. Még egy dolog, szólt az állatgyógyszerekről, ez nagyon fontos téma, nagyon fontos az, hogy az antibiotikumok alkalmazását csökkentsük, ez egy nagyon lényeges téma. Sok sikert kívánok, és remélem, hogy ezt a csomagot az elnökség alatt tovább tömögethetjük. Köszönöm. Mikrofon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Elnézést, hogy elfelejtettem, nem tudtam részt venni a reggelin, de hát így volt. Mint brit eh, képviselő, kevésbé aggasztanak a hosszú távú aspektusai a közös agrárpolitikának, de egy valami, ami az önök elnöksége alatt lehet. Ezek közül viszont az első, az magatartása a tanácsnak, hogy egyszerűen gyakorlatilag a zöld lobbét zsarolja, amikor a peszticidekről van szó. Azt hiszem, hogy ön a tanácsban egyszerűen nem hagyná jóvá a gliszkofátot az élelmiszerekben, mert egyszerűen, de vannak más peszticidek is, amelyek a, a zöld lobby esetleg keresztül ver, hogy ezeket tiltsák be. Ugyanakkor ott vannak az organikus vagy a biofarmerkodás, itt azt hiszem, hogy két ellentmondás van abban, amit ön mondott. Az egyik, hogy az, hogy több biogazdálkodás nagyobb versenyt fog lehetővé tenni. Szerintem ez éppen, hogy ellenkezőleg van. A másik pedig, hogy azt mondja, hogy a biogazdálkodás legyen az élvonalban az Európai Uniónak a politikájában. Ezt én furcsának találom, mert az Unió jobbra akarja választott elvileg. Ha mindenki biofarmerkodásra, akkor nem lehet sem semmiféle növényvédőszert használni, és akkor a ter, az eredeti ha, hagyományos trágyát használunk, ami pedig rendkívül sok ö, széndiokszidot bocsát ki. E, ez önmagában egy ellentmondás. De bármit is teszünk, ez így nem tudom, nem hová vezet. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm az észrevételeket. Vazó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meglátogatott minket miniszterasszony, rengeteg munkája lesz, ezt már előre sejteti, mert hogy nagyon nehéz helyzetben van az Európai Unió, különösképpen Franciaország minden termelési ágazatban, legyen az most a takarmányozás, legyen az a gabona, legyen az a tejtermék. A gabonatermelők hatalmas nehézségeknek vannak kitéve jelenleg Franciaországban, az óriási viharoknak vannak kitéve, többek között Közép-Franciaországban. Egyes üzemek az egész termelésüket elveszették az árvíz miatt továbbá. Szóval a termelés nagyon jelentős mértékben visszaesett és esik majd, és hát a minőség is nagyon nagy mértékben kárvalotja ezen eseményeknek. Tudjuk azt is, hogy a támogatások hogyan alakulnak, tudjuk azt, hogy mit jelen eredményez az Oroszország elleni embargó, embargó és a nemzetközi tárgyalások is. Mint tudják, több mint 600 öngyilkosságot követek el Franciaországban az utóbbi időkben, és sajnos aggasztó az, hogy nyilván ezt tovább fog folytatni. 14% a gazdáknak azt mondották, hogy felhagynak a tevékenységükkel, és hát most már ez a szám tovább erősödött már egyesek 20%-os abba hagyást emlékeznek, tehát rendkívül súlyos a helyzet. Miniszter az, hogy mind számíthatunk, mire számíthatunk öntől ahhoz, hogy ezen tragikus helyzetet orvosoljon. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do wystąpień. Köszönöm szépen. Most pedig, hölgyeim és uraim, rátérünk a bizottsági tagok hozzászólásaira egy percben. Kostina úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Én nagyon jónak tartom, hogy az erdőgazdálkodást súlypontként kezelik. Köszönöm szépen. Hiszen ebben az első fél évben új javaslatokat vártunk a bizottságtól az európai erdőgazdálkodás tekintetében, és itt eh, szeretnék emlékeztetni arra, hogy eh, a non-ETS és a LULUCEF tekintetében különbséget kell tennünk, a zöld széndiokszid kibocsátás tekintetében, hiszen a növények is széndiokszidot bocsátanak ki, másrészt pedig ott van a fosszilis széndiokszid kibocsátás, amely nem zöld széndiokszid. Tehát szerintem a széndiokszidról általányban beszélünk, és a szakértők is csak széndiokszidról beszélnek, pedig a széndiokszidból is kétfajta van. Szeretném, hogyha a soros elnökség alatt erre is figyelne. Ezen kívül még a biomassa fenntartatósági kritériumaira is kérném, hogy figyeljen, hogy itt is különbségeket kell tennünk. És szerintem óriási szolgálatot teszünk az erdőgazdálkodásnak, hogyha ezt így megszíveljük. Figyelnünk kell az állandó erdőgazdálkodási bizottság munkájára is, hiszen Figyelmeztetük a bizottságot, hogy nyújtsanak be új jogalkotási javaslatokat, illetve figyeljenek oda, hogy a meglévő jogszabályokat mennyire tartják be a tagállamok. Proszę jedna minuta, proszę przestrzegać czasu. Szevansz Garcia úr. Señora ministra, gracias por... Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt miniszterasszony, üdvözöljük a körünkben nagyon izgalmas dolgot hallottam öntől az élelmiszer lánccal kapcsolatosan. Azt mondotta ugyanakkor, hogy védelmezni kell a gazdákat. Lenne ezzel kapcsolatosan kérdésem, támogatja-e ön az Európai Parlamentet azért, hogy ezen témákban jogalkotási eszközök szülessenek, és ha igen, mit fog tenni, és mit tesz majd azért, hogy a ellátási lánccal kapcsolatosan, az élelmezési ellátási lánccal kapcsolatosan jogszabályok szülessenek tehát nap. Aztán ott van a tej ágazat. Támogatja -e ön Franciaország, Spanyolország és más országoknak a támogatását, akit, vagy kezdeményezését, akik szeretnének szeretnénk, hogy támogatások érvényesüljenek azért, hogy a tejtermelés tekintetében a dolgok szabályozottak legyenek, és kiterjeszthető ez a módszer más ágazatokra, például a zöldség és gyümölcsökre, amelyek szintén nagyon nehéz helyzetbe kerültek jelenleg. Köszönöm szépen. Zagolera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony! A tegnapi napon alkalmam adódott arra, hogy a koordinátorok ebédjén jelen legyek akkor, amikor a halászati szakbizottság koordinátai üléseztek. És ezzel kapcsolatosan szeretnék egy dolgot, illetve egy pár dolgot felvetni röviden. Nagyon fontos az, hogy lássuk hogyan kezeljük a válságot, hogy milyen típusú döntéseket születünk. Már szeptemberben született egy sor döntés a támogatások témájában, de kiderültek ezek a támogatások, hogy ilyen formában teljes mértékben hatástalanok Azaz nincs szükség az ilyenfajta alkalmatlan intézkedésekre. Ugyanakkor szükség van arra, hogy felmérjük, hogy mire is van szüksége a mezőgazdaságnak, többek között az élelmiszer lánc témájában. Arra van szükség, hogy Európai Uniós léptékű döntések, intézkedések szülessenek, ugyanis a tagállami döntések, határozatok e témában semmire sem szolgálnak. A saját országommal tudok ilyen negatív példát szolgálni. Ezen kívül kiemelem a reciprocitás, a kölcsönösségnek a szempontját. Nélkülözhetetlen ez a szempont akkor, amikor harmadik országokkal költünk megállapodásokat. Miniszterasszony, én jelentést tevődva völgyük, a gyógyszertartalmú takarmányok témájában, és az Envi szakbizottságban az állat, illetve a növegengésű ügyi témával is foglalkozom. Remélem, hogy az elnökség során előre tudunk majd menni ezen két jelentésben. Merci, monsieur le président. Euh, Madame la ministre. Dante úr, miniszterasszony, nagy érdeklődéssel és figyelemmel figyeltem a szavait. McGuinness kollega nőnk nevében is beszélek akkor, amikor most szólok, mert hogy ő kimentette magát a mai délelőtre. Szóval nagyon odafigyelünk és aggódunk az élelmiszer lánc működésével kapcsolatosan. Néhány héttel ezelőtt egy állásfoglalást fogalmazott meg és hagyott jóvá az Európai Parlament. Nagyon erőteljes ez az állásfoglalás, de ugyanakkor arra van szükség, hogy kiegészítsük még az élelmiszerlánc témáját a miniszteri tanácsnak messze menően oda kell figyelnie, hogy hogyan fog érvényesülni az alapszerződésnek ide vonatkozó, ide vonatkozó passzusa nevezetesen a konkurencia, a versenynek az érvényesülése a mezőgazdaság témájában. Ugyanis a római szerződésnek egy alapelve került megtépázásra, és egyesek át akarják vinni a mezőgazdaságnak a bánásmódját, a mezőgazdaságnak a kezelését az általános versenypolitikába. A mezőgazdaságot kiemelem, mindenképpen respektálni kell, és ez kell, hogy álljon az egész láncolat minden láncszemére. Egy másik témával foglalkoznék, mégpedig a piac kérdésével most. Miniszter asszony, ugye arról van szó, hogy pici lendületet adjunk, pici kedvet adjunk a minisztereinknek, mert ugye azt észleljük, hogy a miniszterek most már kiállnak a saját érdekvédelmeik, országaik érdekvédelme mellett, és nagy lendülettel, lelkesedéssel nem rendelkezni. Éppen ezért, ezért kell mit tenni mindent a tanácsüléseken. Köszönöm szépen, elnök úr, a mezőgazdasági válság nyilvánvaló és ezt a válságot messze menően meg fogják élni önök az elnökségük alatt. A periférikus régiek, régiókról tudunk beszélni, különösképpen a Kanári-szigetekről, ahol jó magam is élek. Mint tudjuk, a legtávolabbi régiókra vonatkozó politikák alapvető fontosságúak. Az önök elnöksége során várunk arra, vagy számítunk arra, hogy reformra kerül az ide vonatkozó jogalkotási eszköz az uniónak. És ez kihat természetesen a kereskedelmi szerződésekre. Nagyon nehéz az egyensúlyt megteremteni a ö, különböző szempontok között, így az mezőgazdasági szempontok között. Nagyon-nagyon az, nagy mértékben az az érzésünk, hogy a mezőgazdák fizetik meg a nemzetközi kereskedelmi szerződéseknek az árát. Gond gondoljunk a banán kérdésére, gondoljunk az egyéb tevékenységekre Marokkóval és egyéb országokkal kapcsolatosan. Ami pedig a biotermelést illeti, a kölcsönösségre van szükség a harmadik országokkal kialakított kapcsolatainkban. Vannak tiltott termékek, például a legtávolabbi régiók esetében messze menően figyelembe kell venni, hogy milyen érdekeink vannak, éppen ezért a háromoldalú egyeztetések során oda kell mindenre figyelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Nagyon sok kérdéssel foglalkozott a bevezetőjében, de van néhány olyan kérdés, ami rendkívül sürgető lenne. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy az egyik legsürgetőbb kérdés azt elérni, hogy a gazdálkodóknak legyen elegendő jövedelmük, legalábbis annyi, ami a termelést fedezi, és hát valami minimális nyereségre is szükségük van ahhoz, hogy egyszerűen életben maradjanak. A jelenlegi termelési költségek és jövedelmi helyzetek mellett ez egyszerűen lehetetlen, amit kapnak a termelésükért és a támogatásokból, abból meg is kellene, hogy élhessenek. De ez ma nem elegendő a megélhetéshez. És komoly különbségek vannak a közvetlen támogatások között, amit a különböző tagállamokban kapnak. Lehet, hogy ideje lenne, hogy ezt is rendezzük. Mi a vélemény erről? Elnök, köszönöm szépen, Rubéka úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, asszony. Szlovákia lesz most az Európai Unió tanácsának soros elnöke, egy olyan időben, ahol mindenhol válság van. És pedig mély válság. Szeretnék utalni egy válságra, amely nagyon sok pénzünkbe és időnkbe került, a menekült válság. Valószínűleg ez az évtized egyik legakutabb problémája. És Európának ezzel foglalkoznia kell. Az Európai Unió az elmúlt két évben óriási összegeket szánt a válság megoldására. Ez pedig azt jelenti, hogy pénzeket csoportosítottak át számos tagállamban, és a mezőgazdaság az az ágazat, amelyet ezek az átcsoportosítások a legérzékenyebben érintettek. Tehát nem gondolja, hogy a menekültválság nagyon kemény csapás lesz a mezőgazdaságra? Nagy képviselő? Az előttem szóló után, tehát szerintem nem nincs összefüggés a menekültválság és a mezőgazdaság között, de érdekes felvetés volt. Nekem egy konkrét kérésem van, segítséget kérek. A bizottság megígérte a tagállamokban, tagállamoknak, hogy egy tanulmányt készít majd a CETA, a TTIP és a Mercosur hatásairól. Hogyha ez a három megalapodás tényleg hatályba lép, milyen kihatása lesz nem csak az egyes országokra, hanem egész Európára. És szeretném, hogyha elmondaná, hogy a Mercosur államok azokat a termékeket akarják behozni Európába, amelyek az európai mezőgazdaság számára is nagyon fontosak. A bizottság megígérte, hogy ezt a tanulmányt elküldi a tagállamoknak, nem tette meg, nagyon fontos lenne. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet. Jó lenne, hogyha az összhatásról készülne egy tanulmány. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy Európa számára mit jelent az, hogyha ezek a megalapodások hatályba lépnek. Szeretném megkérni önt, hogy amíg vezeti a soros elnökséget, hasson oda a bizottságra, hogy küldjék el ezt a tanulmányt. Brennan képviselő? Uh, thank you, Chair. Um, Minister, wish... Köszönöm, elnök asszony. Minden jót kívánok az elnökségükhöz. Négy pontot szeretnék mondani. Először is üdvözlöm a munkát az ellátási vonallal kapcsolatban. Mindenképpen érdemes megnézni a tisztességes kereskedelmi szabályok kérdését is. A második a bio farmerkedésnek a zászlós hajóvá tevése szerintem helyes. El, fontos lenne elismerni az erdőgazdálkodás fontosságát uniós szinten, és a szénkibocsátásnak a 8%-a az a cementgyártásból keletkezik. Minél jobban ki tudjuk váltani fával a a cementet, akkor ugyanúgy leszünk, mint az acéllal, tehát tudjuk javítani a környezeti körülményeket, a klímát. És végezetül pedig ne becsüljék alá, hogy mekkora problémát jelent a jelenlegi gazdálkodási, mezőgazdálkodás a klímaváltozás szempontjából. A klímaváltozás nagy részét a mezőgazdaságunk alkotja. Ha viszont ezt helyére tesszük, akkor a klímaváltozással is megfelelően tudunk foglalkozni. Köszönöm. Monsieur Köszönöm szépen, elnök asszony. Beszélt a megújulásról a mezőgazdaságban. Én azt szerettem volna megtudni, hogy milyen szándékaik vannak a következő közös agrárpolitikával kapcsolatban 2020 környékén, egyrészt a globalizált gazdaságban. Szükségünk van erre az új politikára azért, hogy nem csak hogy életképes, de felelős mezőgazdaságunk legyen, hogy az ön, élelmiszer önellátást tudjuk biztosítani, és megfelelően ellátást adjunk az európai állampolgárnak. Az adminisztráció csökkentésével azért felhívom a figyelmét, hogy a legjobb egyszerűsítés a stabilitás, azoknak a szabályoknak a stabilitása, amik most már beálltak. Több ö, kollégám is beszélt, én a CETA-val kapcsolatos problémát vagy kérdéseket vetném fel figyelembe a nagy-britanniai népszavazást, illetve a marha tenyésztése kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm elnök asszony, miniszter asszony, köszönöm a jelenlétét, és egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni elsősorban a válsággal kapcsolatban, amire rámutatott elsősorban a tejágazatban. Készen állnak-e arra nagyon határos, határozottan, hogy egy egységes piacot hozunk létre, illetve költségvetési keretet teremtsenek arra, hogy kívánásra kerüljön a piacról a felesleg. És a biológiai vagy a biotermeléssel kapcsolatban egyetértek, ön szeretnék ezt a dossziét lezárni a mandátumok vége előtt. Elég jól haladtunk ezzel az ügyel a holland elnökségről a szettával kapcsolatban. Csatlakozom ahhoz, amit a kolléganő mondott, a kockázat kérdése rendkívül fontos a marhahús vonatkozásában nagyon oda kell figyelni, mert a szakter, akik szakosodtak a marhahús termesztésre, azoknál nem ugyanaz van, mint például a birka termesztésnél, az önellátás elegendő. Tehát ezt a kockázatot felmértéke foglalkoznak -e ezzel? Ha... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon sok mindent mondtak a tejről én szeretném kihangsúlyozni, hogy egyedül Németországban 2015-ben 3,5 milliárd tejből való bevétel származott, viszont ezt nem kapták meg a termelők. Szeretnék feltenni egy kérdést, ezt megfeltették a többiek is. Támogatja a tejtermelőket Európában? Reméljük igen. Most egy teljesen más kérdés, fenntartható mezőgazdaság, és itt a trágyákról is, különféle trágyafajtákról is szó van, illetve az innovációkról. Tehát milyen innovációkat lát itt? És hogyan lehet a vetésforgót újra bevezetni, és egyébként is érdekelnének, hogy itt milyen elképzelései vannak. Santos. Santos képviselő. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. E Köszönöm szépen. Remélem, hogy sikeres lesz az elkövetkezendő hat hónap. Nagyon sok kihívás van előttünk. A soros elnökségének számos prioritása van, és konkrét intézkedéseket is foganatosítaniuk kell, hogy stabilizálja az élelmiszerellátási láncot, stabil árakra van szükségünk. A termelők szenvednek a válságtól. Szenvednek az egyenlőtlenségektől és az egyoldalú intézkedésektől. Éppen ezért szeretnék valamit kifejezni. Tehát amikor a programját ismertette, szólt a tejtermelésről is. Miniszter mondja, én az Azori szigetekről jövök, és a portugál tejtermelés 30% az Azori szigetekről származik, amely egy nagyon távoli térség. A tejárak messze nem versenyképesek. Európa pedig az egyensúlyt szeretné támogatni a szektoron belül, és itt igazából az összes termelőt kellene képviselni, és nem csupán néhány kevés termelőt. Tehát remélem, hogy ha több Európa lesz, akkor a következő tanácsülésen valamilyen konkrét intézkedés is születi. Flanagan képviselő. Uh, thank you very much. Um... Your... Köszönöm szépen. Az ön munkájuk nyilvánvalóan nem csak abból eh, áll, hogy a gazdálkodókat, a saját országainak a eh, gazdálkodóit képviseljék, hanem az összes uniós eh, gazdálkodót, legalábbis azokat, akik a Brexit után maradnak. Tehát a kérdésem, hogy merre fogják venni az irányt a tárgyalások során, annak érdekében, hogy a brit piachoz hozzájussanak az ír gazdálkodók és fordítva. Tekintettel arra, hogy Írország egy nagyon sajátos, de ugyanakkor nehéz helyzetben vannak. Ugye most az unión kívüli országgal vagyunk határosak. Felvetődött bennem a kérdés, hogy milyen álláspontjuk lesz. Minden Európai Uniós gazdálkodónak a ö, érdeke, hogy figyelembe vegyék Írország érdekeit is, vagy pedig olyan megközelítést fognak alkalni, hogy aki kilép a az unióból azzal nem foglalkoznak annak érdekében, hogy ezt másnak ne jusson eszébe. Tehát remélem, hogy szolidaritást fognak tanúsítani. Eddig nem sok pozitívat hallottam e tekintetben. Köszönöm szépen, köszönöm a prioritásait is, és köszönöm azt is, hogy fel szeretne lépni a tisztességtelen gyakorlat ellen. Szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét intézkedéseket te tervez annak érdekében, hogy kiértékeljen olyan dolgokat, hogy az erdőgazdálkodás hogyan járulhat hozzá a klímaváltozás elleni harchoz. Horvátországban is nagyon égető ez a kérdés. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy a mezőgazdasági válság az időjárásnak is köszönhető. Például most áprilisban kemény időjárás volt Horvátországban, Ausztriában, Szlovéniában és Magyarországon is. És milliós kár keletkezett az időjárás miatt. Gondolja, hogy a rossz időjárás miatt és a gazdasági kihatások, mert mint például az orosz embargó, észszerű lenne egy mezőgazdasági alapot külön létrehozni? Urnak képviselő? Partemul, domnule a <clears throat> ministru, bun Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm miniszter úr, és minden jót kívánok a tevékenységükhöz a belső piac ügyeivel is fognak el foglalkozni. Nagyon sok probléma van. Nagyon jól tudjuk, hogy az orosz embargó nagyon komolyan súlyoltotta az európai belső piacot. Nagyon sok tagállam és gazdálkodó is közvetlen kapcsolatot tartott fel az orosz piacsal. A bizottság őket valamilyen mértékben kompenzálta, ez jó dolog. Ugyanakkor a termékeik ezáltal bemaradtak azokban az országokban, amelyeknek nem volt közvetlen kapcsolatuk az, az orosz piacsal, és ez problémát okozott például Romániában, 10 cent alatt van a tejnek az literenkénti ára, és nézze meg, ellenőrizze, miniszter úr, azt is tudjuk, hogy a termelési költsége egy liter tejnek körülbelül 18 cent és egy kiló sertéshús az pedig 1,80 cent. Tehát ezzel fognak-e valamit tenni? Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben elő egyetértek Dantan úrnak az észrevételét. Nagyon komoly problémákat vetettek fel ma délelőtt. El kell mondani, hogy a mezőgazdaságnak szüksége van arra, hogy mondtuk, hogy hogy folytatódjon a tevékenység, hogy fennmaradjon. Én egy kérdést szeretnék feltenni. Az én információm szerint a háromoldalú tárgyalások a biogazdálkodásról, illetve azoknak a címkézése két elnökséghez kapcsolódnak. Ezek az elnökségek hogyan szeretnék kimozdítani a, ebben az ügyben lévő holdpontról? az én véleményem, hogy egyszerűen sehova sem megyünk ezzel, és Flanagan úrnak szeretném mondani, hogy az egy, Egyesült Királyság még nincs kint Európából. It, it means some of us haven't jumped the ship yet. Like... Ez azt jelenti, hogy vannak, akik még nem ugrottak le a hajóról. Tak jest, pan poseł Ferrand. <clears throat> Madame le ministre. asszony, az ultraliberalizmus a legnagyobb baja az Európai Uniónak. Véget kell vetni az szabadkereskedelmi megállapodásoknak, ezek teszik tönkre a mezőgazdaságainkat. Rossz termékeknek az importjához vezetnek ezek a megállapodások, és megtépázzák a védett eredetű termékeinket. Igen, a mi címkéink, a lébelénknek a kiválóságát kell védelmezni, miniszterasszony. A mi örökségünket, vagyonunkat kell megvédenünk. A mezőgazdaság egy hatalmas örökségnek a gondozója, nevezetesen a földé és a történelem eredményét nekünk meg kell védenünk, védelmeznünk, meg kell azt, óvni kell azt, mert hogyha nem tesszük meg ezt, akkor oda fogok vezetni a folyamat, hogy ugyanúgy, mint az Egyesült Királyság, mi is ki akarunk majd lépni, igaz, és ahogy igazuk is volt az Unióból. Igen, ez egy olyan dolog, amit talán megvitathatnánk, de nagyon asszony, kedves kollégák, kedves miniszter az, hogy a szlovák kollégák elindították már a fél évet, és valószínűleg ez egy nagyon tartalmas fél év lehez. Többek között itt most gondolok azon tárgyalásra, amelyet az Európai Unió éppen kezel, akár Kanadával, akár Kínával kapcsolatosan. Valóban ugye most a feladatunk az, hogy emlékeztessük az elnökséget az egyik fő prioritásunkra, nevezetesen a mi szakbizottságunkban kiemelt fontosságú a cloning food, a klónozott élelmiszereknek a témája, társjelentéste vagyok e témában, és az Európai Parlament már megnyilvánult ezen tematikában. Hogyan lehet védelmezni, megóvni az állampolgároknak a, az egészségét, csak úgy, mint az állatállományét. Éppen ezért a három oldalú egyeztetések rendkívül fontos szerepet töltenek be. Ezeken tudunk a parlament részéről új jelzéseket adni, és úgy gondoljuk, hogy a klónozással kapcsolatosan az új elnökségnek külön feladatai adatnak azért, hogy az önök fél éve alatt minden még nyilván mérbe üthető legyen. A kérdésem az, hogy figyelembe veszi-e az elnökség az el, a kérésemet, és ezzel egy időben jó kívánságomat is kifejezem. sumie zabrało głos prawie 30 posłów, pani panów posłów. E, miniszterasszony, most itt az idő, hogy válaszoljon, 10 óra 30-kor még egy sajtótájékoztatónk van, és azt nem szabad elfelejtenünk. Tehát, miniszter asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Kedves képviselők, köszönöm szépen a felszólalásaikat, köszönöm szépen a kérdéseiket, amelyeket szeretnék megválaszolni. A leggyakrabban a piaci helyzetre kérdeztek rá, és a tejpiac válságára. De Castro képviselő, Kuszmin, Rodriguez asszony, és számos más képviselő is rákérdezett. A piaci helyzet nagyon kritikus, és mivel nem vagyok nagyon régóta miniszter, szeretném elmondani, hogy korábban is nagyon koncentráltunk erre a dologra. Számos megoldás került megtárgyalásra, de az biztos, hogy ha nem vagyunk aktívak, egyre többen hagyják majd el a mezőgazdaságot. Ez vonatkozik Franciaországra ugyanúgy, mint Szlovákiára. Tehát egyenlőtlenség van a piacon, a kereslet és a kínálat között, és nem tudjuk a problémákat megoldani, amennyiben ezeket az egyenlőtlenségeket nem oldjuk meg. A júliusi tanácsi ülésen számos intézkedést szeretnénk elfogadni. Szeretnénk eh, megfigyelni a helyzetet, és előkészíteni bizonyos intézkedéseket. A bizottsággal együttműködve a magas szintű munkacsoporttal szeptemberben szeretnénk egy ülést tartani a tej kérdésről, és szeretnénk egy jelentést előkészíteni a tej csomagról is. Tehát új export lehetőséget keresünk az európai partnereink számára, és megpróbáljuk megoldani az ágazat válságát. Szeptember 16-án magas szintű konferenciát tartunk a tej ügyében, a tejipar ügyében, és a tej válságot valószínűleg nem lehet rövid távon megoldani, itt hosszú távú megoldásokat kell keresnünk. Tehát nagyon nagy mértékben kell fáradozunk azért, hogy stabilizáljuk a piacokat, és hogy az ellátási láncban nagyobb szerepet kapjanak a termelők. Hogyha a hasznot tisztességesen el tudjuk osztani, akkor a termelőknek és a jövő termelőinek is tisztességes megélhetést tudunk biztosítani. A mezőgazdaságban szinte minden összefügg mindennel. A tejipari árak összefüggenek a szlovák elnökség prioritásaival is. Tehát mindenképpen eh, javítani kell az élelmiszer ellátó láncban a termelők helyzetét. Más témákra áttérve, most a zöldség-gyümölcs ágazatra térnék át, mindenképpen figyeljük a helyzetet. Nem csak a tejiparban van válság, hanem a zöldség gyümölcs ágazatban is. Tehát eh, szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet a zöldség piacon, és eh, intervenciós eh, lépéseket, felvásárlásokat is tervezünk. Most a kereskedelmi gyakorlatra áttérve, Szeretnénk a termelők helyzetét javítani az élelmiszer ellátási láncban. A tanácsban és a parlamentben is tárgyalunk erről, és örülök a jelentésnek, amelyet 600 szavazattal sikerült elfogadni a plenáris ülésen. Ez számunkra is nagy ösztönzést nyújtott. Éppen ezért remélem, hogy ezt a dolgot a jövőben hosszú távon meg tudjuk oldani. A termelők tisztességes helyzetének megteremtése az egyik legfontosabb témánk a szlovák elnökség alatt. Szakértői konferenciát is tartottunk elnökségünk elején. A konferencia dokumentumait pedig eh, az informális tanácsülésen mutatjuk majd be szeptember 11-13-a között. Most szeretném elmondani, hogy a munkacsoport jelentését nagy érdeklődéssel várjuk. A elnökségünk végén pedig remélem, hogy tanácsi következtetéseket is elfogadhatunk a témáról. Néhányan kérdést tettek fel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban is. Nyilvánvalóan a mezőgazdaság nagyon fontos a szabadkereskedelmi megállapodások során. És a mezőgazdasági minisztereknek is nagyon fontos szerep jut. A kereskedelem liberalizációja pozitív dolog, és Éppen ezért tudatában kell lennünk, hogy az Európai Unió a mezőgazdasági termékek legnagyobb exportőre a világban. A mezőgazdasági termékek exportja kompenzálhatja a piaci válság által okozott károkat. Kanadával, az USA-val és a Mercosur országokkal folytatott tárgyalásaink mindenképpen a tanács érdeklődésének középpontjában állnak majd. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a megállapodások kiegyensúlyozottak. Nagyon fontos az, hogy biztosítsuk, hogy a mezőgazdaság ne legyen vesztes a szabadkereskedelmi megállapodásokban. Nagyon fontos, hogy főleg az érzékeny termékek érdekében legyünk óvatosak. A TTIP és a Mercosur tárgyalások esetén nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon erős, erősen versenyképes partnerekkel tárgyalunk, és mindenképpen átlátható tárgyalásokra van szükség. És mi sem szeretnénk, hogy a mezőgazdaságot feláldozzuk azért, hogy más ágazatokban előnyökre tegyünk szert. Volt még egy kérdés. Itt a kumulatív nemzeti megalapodások tekintetében a bizottság az összetett hatásokról készült tanulmányt szeptemberbe fogja publikálni. Tehát mindenképpen foglalkozunk az októberi tanácsülésen is a témával. Egy másik érdekes téma, amely felmerült, amelyet részben megválaszoltunk a Brexit. A Brexitről is tárgyalunk, de amennyiben az információim helyesek, Nagy-Britannia az Európai Unió teljes jogú tagja még. És amíg teljes jogú tagja, addig minden joga és minden kötelezettsége megvan. És Nagy-Britanniát a tanácsban így kezeljük. Egy másik prioritás az erdőgazdálkodás volt. Itt néhányan szóltak erről. Tegnap a munkareggelin valaki azt mondta, hogy az erdőgazdálkodás nem lesz prioritásunk. Ez nem igaz. Az Európai Uniónak globális vezető szerepet kell játszani az erdőgazdálkodásban, és ragaszkodnia kell a fenntartható erdőgazdálkodásban. Szeretnénk az Európai Unió helyzetét erősíteni, hiszen az erdőgazdálkodás fenntarthatósága nagyon fontos szerepet játszhat a széndiokszid kibocsátások csökkentésében és a klímaváltozás elleni fellépésben. A szlovák elnökség két nemzetközi, fontos nemzetközi ülést tart majd az endő, erdőgazdálkodás tekintetében, harmadik országokkal, először az ensz utána pedig a FAO-val. Az elsődleges érdekünk az lesz, hogy közös álláspontot készítsünk elő a nemzetközi fórumokon. Természetesen ezeken a megbeszéléseken a termelőink érdekeit fogjuk képviselni, illetve az erdő gazdálkodók érdekeit. És nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk az erdőgazdálkodás és a klímaváltozás, illetve a biomassa közötti összefüggéseket, hiszen a biomassa megújuló energiaforrás is. És az erdők, mint említettem, multifunkcionális szerepet játszanak. És a fenntartható erdőgazdálkodás pedig ennek a kulcsa. A parlamenti képviselőkkel és az Európai Erdőgazdálkodási Szervezet intézettel tervezünk egy rendezvényt, melynek témája az erdőgazdálkodás, faktermelés, fakitermelés, a, illetve ezek felelőssége a COP21-es célok megvalósításában. Ezt a rendezvényt októberre tervezünk, és szeretnék mindenkit meghívni. Egy másik nagyon érdekes téma, amelyre figyelnünk kell, az, az hogy egyszerűsítsük a bürokráciát a kapon belül. A kap bürokrácia mentesítése régi prioritás, már két éve szerepel a bizottság és a tanács napirendjén. Azonban a tanácsnak és a bizottságnak más érdekei lehetnek, mint a farmereknek, hiszen a túl sok bürokrácia a költségek növekednek a túl sok bürokrácia miatt. És ez pedig azt jelenti, hogy csökken a termelők versenyképessége, amennyiben nagyobb költségekkel kell dolgozniuk. Miután végrehajtjuk a KAP reformját, mindenki észreveszi a bizottsággal együtt, hogy egy új európai keret születik majd a mezőgazdaság számára, ebben nagyon sok pozitív elem van. És a szabályokat úgy szeretnénk kialakítani, hogy ne terheljük le adminisztrációs kötelezettségekkel a termelőket. Tehát az új keretet ki kell értékelnünk, lehet, hogy még túl korán van, hogy ezt a keretet már most kiértékeljük. Azonban szeretnénk a jogalkotás azon részeit átalakítani, amelyek nehézségeket okoznak a termelőknek. A folyamatot figyelemmel kísérjük, és természetesen kész vagyunk a bizottsággal történő együttműködésre, ami az egyszerűsítést illeti. Most a zöldítésre térnék át, zöldítési intézkedésekre. Egy évvel a zöldítés bevezetése után még túl korán van, hogy a hatásait kiértékeljük, sokan inkább várni kell még a hatásokra, hiszen a természetben egy év nem olyan hosszú idő, hogy elmondhassuk, hogy milyen következményekkel járta a zöldítés. A biodiverzitás mindenképpen profitál majd az öldítésből. Tehát ebben a tekintetben sokat segített nekünk. A zöldítés természetesen attól függ, hogy eh, hogyan alkalmazzuk a tagállamokban. Tárgyalhatunk arról, hogy eh, hogyan érhetjük el a célkitűzéseinket, tehát van mit javítani. Azonban nem szabad illúziókban sem ringatunk magunkat a zöldítés témakörében. Mindenképpen együttműködünk a bizottsággal, hogy egyszerűsítsük a zöldítési intézkedéseket is. Egy másik lényeges téma, amely a termelőkre vonatkozik, a bio gazdálkodás. Heusling úr, a jelentéstevő is szólt erről. Rá is kérdezett a biogazdálkodás témájára. Szeretném biztosítani önöket, hogy a szlovák elnökség folytatja a holland elnökség tevékenységét és az Európai Parlamenttel és a bizottsággal folytatjuk a munkát. Mindenképpen megpróbálunk további haladást elérni az anyag tekintetében. A jelen fázisban a technikai szintű kérdéseket tekintettük át. Politikailag nagyon érzékeny témáról van szó és a parlament pozíciója is lényegesebben. Nagyon technikai jellegű anyagról van szó, éppen ezért nagyon óvatosan kell hozzányúlni, nagyon óvatosan kell elvégezni az áttekintést, a felülvizsgálatot. Részleteiben is tanulmányozni kell, hogy az egész ágazat profitáljon belőle. Ebben a tekintetben nagyon fontosnak tartjuk, hogy az összes eredményt átfogóan áttekintsük. Hiszen csak is így tudjuk megítélni, hogy a jövőben milyen lépéseket tehetünk. Készek vagyunk folytatni az együttműködést, célunk pedig az, hogy lezárjuk a dokumentumot. Informális technikai jellegű megbeszéléseket tartottunk és fogunk tartani. Remélem, hogy a kölcsönös együttműködésünk majd pozitív következményekkel jár, és következtetésekkel is jár. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom az összes kérdést, legalábbis nagy vonalakban. Igyekeztem minden aggájukra reagálni, a képviselők aggájára, de szeretném kifejezésre juttatni reményemet, de mindenképpen egyszerűsíteni szeretnénk a termelőket. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Szeretnénk köszönetet mondani a részvételéért, és hogy felvázolta a fő irányát a azon tevékenységeknek, amelyet elnökségük szándékozik végigvinni a tanácsban. Meg kell mondjam, nagyon kellemes ülés volt ez, köszönöm szépen, hogy a bizottságunk tagjaival találkozott, és biztos vagyok abban, hogy eh, nagyon jól fogunk tudni együttműködni az elnökségük ideje alatt. Nehéz eh, elnökség lesz ez, de ugyanakkor érdekfeszítő. Meggyőződésem, hogy eh, ön és munkatársai ugye most szabadság következik, de nagyon keményen fognak dolgozni ez idő alatt, és azért kívánom, hogy legalább valami kis szabadságuk azért önöknek is legyen, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szabadságot, nyaralást kívánok. Nagyon jó kapcsolataink vannak önnel és munkatársaival is, és ezt remélem, hogy ez folytatódni fog. Tehát köszönöm szépen, miniszter asszony. Tudom, hogy most egy sajtókonferencia vár önre, Éppen ezért én is ott leszek a sajtókonferencián. Szeretném megkérdezni Andró urat, az alelnököt, hogy vegye át a bizottsági ülés vezetését. One of those three. the last one of the That is a long, long way to travel. Je vais appeler les, les députés. Kedves kollégák, kérném önöket, hogy foglaljanak helyet. Szeretnénk tovább folytatni az ülésünket. Felkérném a francia csapatot kilált képen, hogy a terem végéből jöjjenek a terem erejére, és üljenek le. Très bien. Je vous propose de, de ce fait de poursuivre. Nos, akkor javaslom, hogy folytassuk, mégpedig az ötödik napirendi ponttal. A tematikus főosztály a 2015-2020-as vidékfejlesztési politikát végrehajtó programok, főbb célkitűzések, intézkedések és összehasonlító értékelés egy ilyen című tanulmány készült, és azért, hogy azt ismertessük, illetve foglalkozunk a programokkal. Jelzem azt, hogy a tanulmány arra tér ki, hogy milyen döntéseket hoztak a tagállamok, illetve a régiók akkor, amikor a vidék fejlesztési politikáját, illetve politikájukat alakították. Tehát hogyan határoztak, milyen opciókkal értek, és a 2007-2013-as periódushoz képest mire gondoltak, akkoriban mire gondolnak a jövőben, hogyan kívánják továbbfejleszteni az Európai Unió vidékfejlesztési politikáját. Kettő előadót szeretnék üdvözölni, Janet Ryer asszonyt, aki az Egyesült Királyságban dolgozik, a Gloucestershire Egyetemen, illetve Francesco Mantinót, aki Olaszországból jött közénk, és aki egy mezőgazdasági kutatóintézetben dolgozik, 20-20 percet rendelkeznek. Tudom, hogy ez kicsit rövid, tehát 20 percet kapnak mindketten összességében, tehát ezt a 20 percet kell, hogy behozzák egymás között, illetve ezek után következik majd 40 percnyi eszmecsere a képviselőkkel, és ki akkor szót kap, és jelentem azt is, hogy a DG Agri-tól is, tehát az a mezőgazdasági főigazgatóságtól is vannak itt jelen, és üdvözlöm a DG Agri-nak a képviselőjét is. Önnel kezdenénk, asszonyom, Dájor asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy beszámoljak erről a jelentésről. Ez egy első megközelítés, felmérése azoknak a választásoknak, amelyet a tagállamok és egyes tagállamokban a régiók tettek a fejlesztési politikával kapcsolatban, ami 2020-ig tart napjainktól. Az előadásnak a struktúrája egy rövid bemutató a tanulmányról, utána pedig meg fogunk beszélni a főbb következtetéseket. Fontos emlékezni arra, hogy hogyan változott a szabályozás és a keret. Ez fontos ahhoz, hogy megérjük különböző helyzeteket, amelyek létrejöttek a különböző vidéki fejlesztési programokban. A választások, amelyeket hoztak, illetve a vezérlőerőket is ennek tükrében kell vizsgálnunk. Összehasonlítást véget, végeztünk a tervek és a tényleges kiadások között, összehasonlítottuk ezt a régebbi ö, időszakkal. Ezt követően pedig eh, megvizsgáltuk azt is, hogy milyen okai voltak ezeknek a változásoknak. Tehát, eh, csak hogy tovább lépjünk, a eh, tanulmánynak a célja, amelyet a mezőgazdasági szakbizottság kért elkészíteni, az az volt, hogy felmérjük, hogy milyen választások voltak Tehát itt alapvetően nem csak az adatokat vizsgáltuk, hanem igyekeztünk megérteni, hogy egy-egy tagállam vagy régió miért úgy határozta meg a prioritásokat, mint ahogy összehasonlítva másokkal. És hogy megnézzük azt is, hogy milyen tanulságok vonhatók le a korábbi tapasztalatokból. Valamint, hogy előre megnézzük, hogy ezek az okok, illetve választások mennyire fontosak, amikor a következő közös agrárpolitikai reformról beszélünk, ami majd a 2018-ban lesz. Tehát ez egy csapatmunka volt, az Egyesült Királyság vezérelte, de tag, részt vett benne az olasz CRA intézet, a német Tunan intézet, amely a német regionális fejlesztésre foglalkozik, az INRA, franciaországi kollégáink is, akik nagyon sok regionális munkát végeznek, és egy spanyol intézet is részt vett ebben. Elvégeztük a költségvetési allokáció elemzését a vidékfejlesztési programok vonatkozásában, és a partnerprogramokat is, amelyeknek a koherenciáját kellett nézniük a kollégáknak, és a különböző finanszírozási programokat az egyéb területeken, szociális alapok, halászati alapok, kohéziós alapok is ide tartoztak. Megnéztük a kiadási terveket, illetve a a régebbi területeket, és megvizsgáltuk az országos nemzeti szintű programokat mind a 28 tagállamban, és különösen részletesen vizsgáltuk azon tagállamokban, ahol nagyon sok a regi- különböző regionális szintű program, és ebből megpróbáltuk meghatározni a mintát, és a regionális választásokat is vizsgáltuk a tagállamokban minőségi információt is próbáltunk szerezni a szakértőktől, akik több éve óta foglalkoznak ezekkel az Unióban, és megkértük, hogy mik a fő változást vezérlő elemek, és mik a fő célok, prioritások annak érdekében, hogy az új programokat elérjük. Ha megnézzük a politikai kereteket, akkor a az egész támogatási rendszer, a politika nem radikális változást mutat, hanem inkább egy fejlődést. Még fontosabb ennél, hogy a közös agrárpolitika jegyében vizsgáljuk a fejlődést, és egy koherensebb formában. És a, a tagállamok jobban gondolják át, hogy milyen, hogyan tudják kiegészítő, komplementer módon felhasználni ezeket az alapokat, és ezért volt ez ennyire fontos. Az is nagyon fontos, hogy a három fő csapásirányt vizsgáljuk, a és megnézzük a hat fő közös prioritást, illetve jelzéseket adjunk a tagállamoknak, hogy mire van nagyobb igény, és hogyan lehet ezeket az igényeket kielégíteni a prioritások mentén. Nehéz politikai kontextus volt az új program meghatározása, mert természetesen a gazdasági válság oda vezetett, hogy a rendelkezésre álló összkezők is csökkentek az agrárpolitika területén. De a reform tárgyalásakor nagyon sok ö, ö, dolgot bevezettünk, hogy a tagállamok különböző választási lehetőségekkel rendelkezzenek és megvizsgáltuk, hogy hogyan történt a vidékfejlesztési programoknál a forrásallokálás. Miután a tagállamoknak viszont különböző módon lehetőségük volt átcsoportosítani egyes pillérből kettesbe, függetlenül attól, hogy hová tartozott egy-egy pénz, illetve hogy milyen társfinanszírozási és nemzeti addicionális finanszírozást találtak, az összhatás az az volt, hogy a vidékfejlesztési programok E, folyóáron számítva, e, összességükben majd a 28 tagállamban e, nagyobb összeget tesznek, mint, a korábbi programban. Ha viszont a kiegyensúlyozottságot nézzük, akkor ott is komoly változások vannak. Vannak tagállamok, ahol komoly csökkenések voltak, másod pedig növekedések. Ez szerintem befolyásolta azt is, hogy milyen választásokat javaslatokat tettek. Hogyha például jelentősen csökkent egy országnak a költségvetése, akkor egészen másképpen, sokkal célzottabban használták fel. Ha növekedés volt, akkor lehet, hogy ambiciózusabb volt az elérendő cél, mint ahogy azt egyébként gondoltuk volna. Ha az új elemeket vizsgáljuk a rendeletben, nagyon sok tekintetben ezek hasonlóak, de vannak új hangsúlyok is, például az együttműködés, illetve a tervezés és a különböző együttműködő kooperatív programok és projektek, amiknek sokkal nagyobb a hatások, mint lett volna egyébként. És új fókuszpont az innováció, illetve az innovációs partnerség, amivel igyekszünk bátorítani arra a gazdálkodókat, hogy a kutatóintézetekkel dolgozzanak együtt, és fenntarthatóbb gazdálkodást, illetve ágazatot hozzanak létre. Vannak bizonyos intézkedések, amelyeket például kiemeltünk, például a kor előtti nyugdíjazás, és voltak új intézkedések, amelyek az korábbi időszakhoz képest újak. Például a tagállamoknál a bekapcsolódási lehetőség azokra, amely ezek megmaradtak, mert ezek megfeleltek a céloknak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azt is fontos tudni, hogy maga a keret egy elég eh, nagy rugalmasságot vezet be a tagállamok szempontjából, hogy hogyan akarják eh, a, megfelelni a szükségleteiknek. És eh, a mechanizmusok, amelyek a rugalmassági mechanizmusok, azok sokkal bonyolultabbá váltak. Érdemes visszatér, majd erre még visszatérek, mert ez jelentős befolyást gyakorolt nézem a változásokat. Itt láthatják röviden, hogy milyen pénzügyi változások voltak a korábbi időszak és a mostani időszakban egyes pillér, illetve kettős, második pillér finanszírozás vonatkozásában. Vannak tagállamok, ahol növekedést tapasztalhatunk a költségvetés összességében, másod pedig komoly csökkenést a közvetlen kifizetések területén az egyes pillér alatt. Szerintem ez jelentősen befolyásolta a döntéseket. Vannak esetek, ahol mindkét pillérben voltak jelentős növekedések, és voltak, ahol pedig csak a közvetlen kifizetésben, vagy csak a vidékfejlesztés területen voltak jelentősebb kifizetések, és vannak, ahol pedig mindkét pillérben voltak komoly csökkenések. Szerintem ez is attól függ, hogy a kontextus hogyan vizsgáljuk. A másik dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy a pénzek elköltése az nem egyenletes. Hogyha megnézzük a költés intenzitást, a, vagy a föld terület alapján, vagy a régió területén, vagy a munkaerő vonatkozásában, akkor láthatjuk, hogy elég jelentős különbségek vannak az elköltés intenzitását tekintetében. Ennek vannak különböző történeti okai is, politikai megfontolások, amelyek akkor uralkodtak, amikor a tagállamok bekapcsolódtak az Unióba. És így jutottunk el a jelenlegi helyzethez. De ez egy olyan folyamat, amit a bizottság megpróbált kezelni és vizsgálni különböző módosítások útján hogyha most megnézzük az új programokat és a prioritásokat, akkor a hat stratégiai prioritás, amelyek Európai Unió szinten kerültek megfogalmazásra, valójában csak öthez vannak specifikus források, mert az első, a tudás csere, az bizonyos értelemben olyan prioritás, ami más prioritások közé került besorolva, képzés, tanácsadás, az a másik öt prioritásból vezethető le, és a fennmaradó ötnél tudjuk vizsgálni a döntéseket. Itten minden egyes tagállamban vannak kérdések, amik a volumenre vonatkoznak, illetve a relatív allikációs stratégiákat vizsgáltuk. Különböző differenciálási mintákat látunk, nagyon egyszerűs, leegyszerűsítve azt látjuk, hogy észak-nyugat, például Észak-Írország, Skandinávia, Egyesült Királyságok, itt a kulcsprogramok. Ezzel szemben például Bulgária, Románia esetében és Németország keleti és északi részén a szélesebb körű átfogó vidékfejlesztés, a szociális kirekesztettség, szociális problémák felszámolására törekedtek a programok. Vannak tagállamok, amelyek erősen prioritásként fogalmazták meg a versenyképességet a gazdálkodásban, például egyes balti országokban is, és például Portugáliában is nagyon fontos prioritás ez. Másik két prioritás a az időnek ellenálló mezőgazdaság, illetve az élelmiszerlánc megfelelő kezelése talán kevésbé használták átfogóan a tagállamok, de a klíma célkitűzések azok elsősorban a déli országokban jelennek meg erős prioritásként. Gondolom, hogy azért, mert Spanyolországban, Portugáliában és Máltában ezeket segítik. Az élelmiszerlánc kezelése és kockázatkezelés az például Olaszországban rendkívül fontos. Az olaszok ezt tekintették egy rendkívül fontos kiemelt területnek. Hogyha megvizsgáljuk a regionális szintet az egyes országokban, ahol nagyon sok a regionális program, akkor láthatunk bizonyos mintákat. Ezt a Tunen intézet dolgozta ki ezt a térképet, és itt különböző osztályozását látjuk az intézkedéseknek, nem csak a stratégiákat, hanem azt is, hogy regionális kontextusban ezeknek milyen szerepe van. Hasonló differenciálást látunk a déli landerekben, Németországban, déli tartományokban, az észak és a keleti tartományokban megint egy kicsit más a a minta. Tehát lehet látni, hogy milyen kapcsolatok vannak a prioritások és az adott térség gazdasági helyzete között. Ha átfogóan nézzük a különböző intézkedések választását, az világos, hogy a tagállamok nagyobb mértékben kevesebb területre koncentrálják a forrásokat, és a sikeres időpontokban mindig arra próbálnak néhány dologra koncentrálni, amik a leg, amiket a legfontosabbnak tartanak. Ez a grafikon európai szinten mutatja 28 államra vonatkozóan, hogy milyenek a prioritások. És látjuk, hogy a fizikai beruházások, a verse, ami a versenyképességet fokozzák, ezek a, azok a területek, amire legtöbbet költik. Ezt követik a környezetvédelmi célkitűzések, vagy az ehhez kapcsolódó területek, illetve aztán a harmadik terület az a természeti adottságok kiegyensúlyozása. Több mint há, fele a programoknak ilyen területen kerül elköltésre, tehát ez nagyon fontos a tagországoknak aztán meglátják az e, minden egyes tagországra vonatkozóan is ezek, ezt a bontást. Hogyha megnézzük, hogy az allokáció hogyan változott a korábbi és a mostani új időszakban, akkor itt meg tudjuk világítani a fő három intézkedés, ami ö, e, nagy kiadásokat jelentett. Az összességében ugyan csökkent az összeg, mert hogy a költségvetés is csökkent. Fontos észrevenni, hogy van egy jelentős csökkenés az erdőgazdálkodás területén, egyes területeken, amelyek az átfogó vidékfejlesztést célozták. Ezzel szemben jelentősen növekszik a vezetőknek, mert például az új országokban a különböző célorientált programokra költöttek, és ugyanez a régi tagállamokban 5%-ot tett ki. Új intézkedések a kockázatkezelésnél van egy növekedés, ez korábban első pillérbe tartozott, és a 16-os az együttműködési tétel, aminek nagyon sok lehetőség van, ugyancsak egy olyan, amit eléggé pozitív módon választottak a tagállamok. Ha megnézzük a változásokat a régi és az új időszak között, akkor láthatjuk, hogy milyen mértékben vannak változások a tagállamoknál, ahol ö, ezt a táblázatnak az a célja, hogy bemutassa nagyon röviden azokat a területeket, ahol bizonyos konzisztencia van a különböző időszakok között az rózsaszínak azok mutatják azokat az országokat, amelyek nem igazán változtattak a stratégiájukon a forrásallokáció területén. A zöld kockák azok az országok, amelyek inkább környezetvédelemre változ, koncentráltak, a narancságák pedig azok az néhány ország, akik teljesen ellentétes irányba változtattak, kevesebbet a környezetvédelemre és többet a versenyképességre, egyéb területekre. Eléggé konzervatív ez a kép összességében, de érdekes mozgásokat tapasztalhatunk. Egy kicsit nagyobb a szerepe a környezetvédelemnek, mint korábban. Ugyanez igaz regionális szinten, azon országokban, ahol nagyon sok a regionális program. És egy hasonló táblázatot látunk Olaszországra is például, ahol nagyon sokat látunk a rózsaszín középső részen, Nincs nagy változás, de változás van a prioritások tekintetében. Megint csak régiónként valahol a környezetvédelem nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban. Ha megvizsgáljuk a regionális kérdéseket ebben a négy tagállamban, ahol méreható elemzéseket végeztünk, azt látjuk, hogy a minták nagyon hasonlóak, mint az európai szinten. Megérthető ennek az oka részletesen is. Folytatunk egy vitát arra vonatkozóan, hogy mi lehet az oka ezen változásoknak. Azt tapasztaljuk Németországban és Olaszországban is, ahol a a régióknak specifikus igényeik vannak a gazdasági növekedés, munkanélküliség csökkentése, ott a stratégia sokkal inkább átfogó vidékfejlesztési célokat meg. Ezzel szemben Spanyolországban ott a válasz az az, hogy mezőgazdasági beruházás. Tehát ez egy más megközelítés. Ugyanarra az igényre vagy problémára más megoldást keresnek vagy találnak Láttunk olyan választásokat is, ahol az új rendeletnek a komplexitása miatt vegyes megoldások születtek, tehát látják, hogy sokkal bonyolultabb és nagyobb kihívást jelentő módon kell végezni a dolgokat. Például Németországban a UNEN intézet elmagyarázta, hogy vannak intézkedések, amelyek ma már nincsenek benne a programokban, hanem egyszerűen csak állami finanszírozásként kapják, vagy állami támogatásként kapják meg a finanszírozást, mert úgy gondolták, hogy rendkívül bonyolult az európai keretek között végezni bizonyos tevékenységeket, mert nagyon nehezen működik, és ezért inkább nemzeti programba tették át. Ez szerintem egy nagyon fontos felvetés. Franciaországban ezzel szemben ahol több forrás van, és nagyobb az elkötelezettség, hogy a programban felhasználják ezeket, és ezzel növeljék a finanszírozási rátát, tehát Olaszországban érdekes azt megnézni, hogy egyes északi vidékeken innoválnak stratégiai prioritásokkal. Olaszország az élelmiszerlánccal kapcsolatos intézkedéseket tekinti prioritásnak, és az új együttműködési kapcsolatokat, ezek rendkívül figyelemre méltóak. Megpróbáltunk egy nagyon egyszerű dolgot megvizsgálni, összehasonlítani európai szinten, hogy megnézzük a forrásokat, tehát ez egy nagyon egyszerű vizsgálat, ami nagyon leegyszerűsíti eh, mindazt, amit egyébként különböző mutatókkal vizsgálunk. A legszorosabb kapcsolatot a tagállamok prioritásai és az európai eh, mutatók között tapasztaltuk. Független attól, hogy a szociális kirekesztettség vagy szegénység hogyan jelenik meg az adott térségben. azt is vizsgáltuk, hogy a, prioritás, a program prioritásokat hogyan alkalmazzák, és itt azt hiszem, hogy látható, hogy pozitív kapcsolat van a kettő között. Azon országokon a legnagyobbak az igények, azok ezt a prioritást jobban figyelembe vették. Más prioritások esetében pedig könnyen látható, hogy kapcsolat van a más területeken. Tehát itt nagyon sok minden az adott helyzettől függ. A relatív fontosságot nyernek például a környezetvédelmi szempontból védett területek is, és a környezetvédelmi prioritások. Úgy tűnik, hogy minél több a védett terület, annál kevesebbet költenek a környezetvédelemre. Lehet, hogy ez egyébként észszerű összefüggés. Ha megvizsgáljuk a versenyképesség prioritizálását és a az egyéb intézkedéseket európai szinten, akkor ott nem látunk semmiféle kapcsolatot. Tehát úgy tűnik, hogy más szempontok vezérlik az allokációt, mint a versenyképe, versenyképesség. Azt hiszem, hogy vannak érvek, amelyek eh, ilyen tekintetben legalább egyre fontosak. Még néhány eh, záró diát szeretnék megmutatni, és azt eh, javaslom, hogyha van egy kis idejük, akkor olvassák el a tanulmány következtetéseit, amik eh, bizonyos mértékben lehetővé teszik, hogy mélyebben megismerjék a logikáját. A Összességében a reagálás az új rendeletre és a programidőszakra meglehetősen konzervatív volt sok tagállam, régió azt mondta, hogy nem baj, megyünk úgy, ahogy eddig is tettük úgy gondolom, hogy ha megnézzük az elköltési, felhasználási mintákat, akkor a kiadások összességükben csökkentek, tehát egy bizonyos szintű konszolidáció ment végig, több pénzt kevesebb programra, és egy jelentős elmozdulás történt a közös agrárpolitika finanszírozás a szélesebb, átfogó ágazat finanszírozásra. Tehát tulajdonképpen csak a húzó területek tudják se, igazán segíteni a vidék fejlesztést. A bizottság új rendelete nagyon sok lehetőséget és új eszközt is hozott, kockázatkezelés, és voltak egyéb lehetőségek is alprogramoknak a lebonyolítására különböző területen, és voltak különböző pénzügyi eszközök is, amelyek első alkalommal kerültek bevezetésre. Úgy tűnik, hogy ezek közül nagyon kevés van, ami népszerű a gazdálkodó hatóságoknak, illetve azoknak, akik a programokat terje. A kooperációs eszköz az egy kivétel, ezt nagyon sokan és különböző módon használták fel a különböző tagállamokban. Ezt is egy kicsit kielemeztük. A, a kockázat nem nagyon használták, a tematikus alprogramokat nem választották, mert úgy tűnt, hogy ez egy újabb bürokrácia szint, és a pénzügyi eszközöket szinte alig használták. Amikor megkérdeztük a kapcsolatainkat a tagállamokban, hogy mik a leginkább húzóerők és főerők, az volt, hogy a korábbi ö, időszaknak a tapasztalatai, mi az, ami jól működött, mi az, amit könnyű kezelni, megvalósítani, és mi az, ami nem. A, költ, a válság hatásait is vizsgálták, és többen elmondták, hogy a rendkívüli időjárási események, klímaváltozás, az is bizonyos változást hozott a prioritások megfogalmazásában. Azt is hallottuk, hogy a bizottságnak komoly befolyása volt a programokra, különösen abban, hogy figyelembe vették és beépültek a környezetvédelmi prioritásokat és egyes lobbik egyes országokban ugyancsak nagyon nagy szerepet játszottak a programok kiválasztásában. Tehát sokkal jobban látok a koordinációt a kap között és a egyéb alapok között, és van néhány innovatív intézkedés is, illetve programtervezés egyes területeken, például a 16-os eh, intézkedés, ami nagyon korán megjelenik a programban. Még, még eh, túl korán van ahhoz, hogy követ, végkövetkeztetéseket vonjunk le. Két-három év múlva majd egyszerűbb lesz meglátni, hogy ezek a ö, választások milyen eredményt hoztak. Érdekesek még az élelmiszer lánccal kapcsolatos munkák, illetve tevékenységek, amik itt folynak de összességében azt gondolom, hogy a legfőbb kérdés az az, amit a bizottság megpróbált valamit létrehozni, ami jobban alkalmazkodik, illetve jobban alkalmazható a helyi körülményekre, és költséghatékony felhasználást tesz lehetővé a források vonatkozásában. Ugyanakkor egy olyan keretet hoztak létre, ami ugyanakkor sokkal komplexebb, programoknál és a megvalósítás, a monitorozás és a jelentéskészítés is komplexabbá vált. Ez nagyon fontos a programtervezésre, hogyha valami akadályozza a tényleges eredmények elérését, akkor az nehéz, hogy akkor a gazdálkodó hatóság, vagy irányító hatóság inkább igyekszik a közvetlen pénzt átcsoportosítani olyan helyre, ahol könnyebb elkölteni, és nem teszik olyan helyre, ahol nem feltétlenül szükséges, viszont bonyolult a felhasználás. Van egy olyan tendencia is, hogy a tagországok sokkal kisebb pénzt kaptak a közvetlen kifizetésekre, akkor van egy olyan tendencia, hogy a vidékfejlesztésből próbálják ezt a hatást kompenzálni átfogó intézkedésekkel. És e, végül, hogyha a bizottság azzal foglalkozik, hogy mit kell várnunk a következő reform csomagban, akkor azt mondhatjuk, hogy miután vita van az egy a politika egyszerűsítéséről, ez volt az egyik e, például a zöldítés, ugyanilyen aggodalmat okoz a vidékfejlesztés, mert hogyha nem egyszerűsítjük a keretet, ha nem tesszük könnyebbé a felhasználást, és ambiciózusak és kreatívak legyenek a tagállamok, a, és feleljenek meg a saját regionális helyi eh, szükségleteiknek, akkor nem szolgáljuk Európát sem a közös agrárpolitika, illetve fenntartható fejlődés tekintetében. Köszönöm. Euh, köszönjük, köszönjük szépen ezt a kiváló bemutatását a jelentésnek, és most akkor kezdjük el az eszmecserét. Peti asszony két szót a jelentéssel kapcsolatosan. Elnök úr, Szeretném a véleményt itt hallani arról szakértőktől, hogy hát pontosan mik is a tétek. Ugye tudjuk, hogy Horvátország tagja most már az Uniónak, de ugyanakkor ez idáig a mezőgazdasági fejlesztési alapokat nem használta föl, vagy legalábbis nem elegendő mértékben. Különböző gondokkal szembesültünk. A mi mezőgazdasági miniszterünk egy versenyfelhívást tett közé a 411-es program alatt, és aztán különböző cégek jelentkeztek, és kiderült, hogy ezek hát szoros kapcsolatban vannak a miniszterrel, úgyhogy nem kerülthetett felhasználásra, felhasználásra ez a pénz. Aztán az új miniszter nem hirdetett pályázatokat, és gyakorlatilag 5 millió kuna most blokkolva van, és a különböző családi gazdálkodások nem kaphatták meg a támogatásokat. A kérdés az, hogyan tudunk kikerülni ebből a válságból. Továbbá. Teszem fel a kérdés, hogy az a verseny, amelyet meghirdettünk, az a pályázat, amelyet meghirdettünk, azt most sem meg kell semmisíteni, sútba kell dobni, és azok a cégek, amelyek korruptak voltak, vagy legalábbis nem, tör, nem tartották be a törvényeket, azok most pályázhatnak, vagy sem, és milyen határidő alatt kell elköltenünk ezen összegeket. Henről köszönöm szépen, Borovic úr a szó. Köszönöm. Mindenek előtt köszönjük a tanulmányt, amely megmutatja, hogy hogyan, milyen szétosztás lesz Európában. Lesz egy kérdésem. A szlovák elnökségtől hallottuk ma, hogy mik a prioritásai, és a fő témájuk az Európai Parlamentben a mezőgazdasági üzemek eh, milyen hátrányokat szenvednek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Ezen kívül hallottuk, hogy milyen eh, kockázatmenedzselés eh, van, hogy milyen torzulások vannak a piacon, és hogy a klímaváltozás hogyan hat a mezőgazdaságra. Az önvéleménye szerint a vidékfejlesztési programokra tekintve. Tudom, hogy itt még az első pilléről nem beszélt, de említette, hogy az észak-olasz élelmiszer láncokat kell megnézni, mert ott nagyon jól alakultak. Hiszen eh, ami a piacon történik, és ahogy a gazdák megszem, megszervezik magukat, hogyan szervezi meg magát az élelmiszerellátási lánc? Ez eh, nagyon fontos. Gondolja, hogy eh, az élelmiszerellátási láncot jobban hangsúlyozni kellene a programban? Merci, Köszönöm szépen. Még öten kértek szót. Próbáljuk nem korlátozni az időt, de mégis mindenkit arra kérek, hogy koncentráljon, mint hogy öten kértek még szót. Mindenképpen kérem tehát, hogy tömören fogalmazanak, mert szeretnénk, hogyha 11.30-ra a végre jutnánk ennek a témának. Öni a szó. Mikrofont kérnék szépen. Nem vettem tervbe, hogy felszólalok, de van két kérdésem. És a klímával foglalkozik mind a kettő. Tehát itt két mondatot szeretnék még egyszer hallani. Az első, az a klíma ellenálló mezőgazdaság. Mi ez? Klímabíró mezőgazdaság, és mennyi pénzt szánnak rá? Hogy fogja az én mezőgazdasági üzemeimet megváltoztatni, hogyha pénzt kapok arra, hogy klíma tűrő legyen a mezőgazdaság. A másik az agri, az agri környezet. Mi ez? Merci, Monsieur Agnew. La parole est à Monsieur... Köszönöm szépen, Agnew úr, de Castro szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék ezen tanulmányért, amely nagyon izgalmas, és amely nagyon elmélyülten tanulmányozza a témát. Beszélt ön a koncentrációkról, nevezetesen kevés intézkedés a tagállamokban. Hogyha egy irányban haladunk, akkor hova jutunk? Ugye megvannak a különböző európai ismérvek, ezek határozzák meg a különböző intézkedéseket, és ha ezen megyünk tovább, akkor kérdezem, azok az országok, ahol nagyon sok vidékfejlesztési program létezik, nem az lenne a legjobb megoldás, hogyha a koncentráció a tagállami szinten történik, vagy ugye a lender, vagy a tartományoknak a szintén, szóval nem lenne, vagy a régióknak a szintén, nem lenne, hogyha egy tagállami keretbe öntenénk ezeket, mint hogy különböző régiók keretébe öntenénk őket. Ennél köszönöm szépen, ott úr a szó. Ja. Igen, köszönöm szépen a prezentációt. Ami meglepett, az az, hogy ilyen óriás különbségek vannak a tagállamok között. Én úgy értettem, hogy ez a két pillért minden országban prioritásként kezelik. És meg vagyok lepve, hogy ez nem így van. Azt látjuk, hogy a volumenek nagymértékben csökkentek. Tehát nem vagyunk egységes szinten. Látjuk, hogy nagyon egyéni kezdeményezések vannak tagállami szinten, és Európa azért így különféle irányokba mozdul el. Igen, az agrár környezeti intézkedésekről esetleg még beszélhetne. Itt is nagy különbségek vannak a tagállamok között. De én sem értem pontosan, hogy mit ért itt agrárkörnyezeti intézkedések alatt. Környezetvédelmi intézkedéseket, ökótermelést, nem tudom, kaphatnék én is magyarázatot erre? És a líder kezdeményezések minden tagállamban növekedtek. Milyen volumenben és olyan eszköznek tartja ezt, amelyet tovább lehet építeni, a másik pedig az integrált megközelítések a régiókban. Picit tudna ezt jobban differenciálni, hogy hol vannak ilyen kezdeményezések? Hiszen itt olyan projektekről van szó, amelyet a legjobb gyakorlatként Európában terjeszteni kellene. Merci. La parole est à Madame Aguilera. Köszönöm szépen. Aguilera asszony a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni ezen tanulmányért. Nagyon izgalmas látni azt, hogy milyen különböző programok valósultak meg, és ezeknek az összehasonlítását. Kettő kérdésem lenne, alapvető szempontok vezérlik ezen kérdéseket. Milyen hatása volt a regionális fejlesztési programoknak a régiókra, illetve a tagállamokra, és léteznek-e támogatások a fiatalok integrációjára, illetve a különböző ajánlatok koncentrálájára. Tehát a fiatalok és az ajánlatoknak a koncentrációja, ez két olyan izgalmas mozzanat, amelyik az kihívásokat is jelentenek. Szeretném megtudni, hogy milyen hatásuk vannak ezeknek a vidékfejlesztési programokra. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Fenegen úr. Thank you very- Köszönöm. Hogan biztos egyszerűsítésről beszél, és prioritási listáján az első pillér az első. Ez egy picit megdöbbentő, hiszen igazából ez úgy néznek ki, hogy igazából egy Einsteinnek kellene lenni, hogy én ezt felfogjam. Tehát miért egyszerűsítünk miért nem egyszerűsítünk bonyolult dolgokat? Tehát szerintem eh, először a bonyolult dolgokat kellene egyszerűsíteni, mielőtt egyszerűsítésről beszélünk. Köszönöm. Merci, Flanagan. Köszönöm szépen, Flanagan úr. Mielőtt az Európai Bizottságnak is megadnák a Szolkambó úrnak, három észrevételt szeretnék tenni én is. Mindenek előtt megköszönöm ezen tanulmánynak a kiváló minőségét, és íme a kérdések. Ugye van ez a többforrású alap, ezt figyelembe vették-e a fejlesztési programoknál? Erről nem nagyon hallottunk. Második kérdésem. A leader ugye tovább fejlődik azon táblázatok keretében, amelyeket prezentált ön, ez nem teszi-e lehetővé, vagy lehetővé teszi-e esetleg, hogy dinamizáljuk a globális megközelítését a területeknek, és aztán További kérdés, a tanulmánynak a fényében hogyan látják a pilléreket? és nem arról van -e szó, hogy tulajdonképpen a transfereknek a kiegyensúlyozására irányuljanak az újabb erőfeszítések, ugyanis van, ami nem járt igazán sikerült az első pillérben, a kivezetten mezőgazdasági ágazatban, és vannak olyan tényezők, amelyek nehezen kiolvashatók a második pillérből, többek között ugye a vidékfejlesztés tekintetében, és akkor most Longónak adom meg a szót, amennyiben hozzá kíván szólni természetesen, öné a szó. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék mindenek előtt gratulálni, és kiemelném azt is, mennyire fontosnak tanuljuk ezt a tanulmányt. Ez egy teljesen témát kimerítő tanulmány, minden szempontra kitél, és minden olyan szempontot kiemel, külön taglal, amely kivált kép érdeklődése tartott számot a szakbizottságunkban. Ezen kívül látjuk azt is, hogy nagyon hangsúlyos a LEADER program, egyrészt, másrészt pedig az együttműködésig is, amelyek elősegítik a partnerséget az európai szinten, előtérbe kerültek, ez üdvözlendő. Kiemelem azt is, hogy a jelentésben talán a legfontosabb és számomra a legjobb mozzanat az, hogy a tervezés milyen kiváló minőségben valósul meg, és mennyire következetesen érvényesül. Mindennek természetesen a hasznát a régiók, illetve a tagállamok élvezhetik. És végezetül. És erről szó esett, de mint negatívum. Szóval nem láthat nem észleltük azt, hogy a különböző, különböző pénzügyi tervezések elszálltak volna a valóságtól, sőt, inkább azt láttuk, hogy konkrét eredményeket könyvelhetünk el, hogyan lehet előmozdítani a pénzügyi instrumentumokat a régiókban, amelyekben a teljes reménységünket helyeztük Olaszországban, de más régiókban is. Nagyon sokat fáradoztak azon, hogy hogyan lehet kifejleszteni és tovább fejleszteni ezeket az eszközöket regionális szinten. Tehát a pénzügyi eszközökre gondolok, amelyek lehetővé teszik a forrásokhoz való hozzáférést, a hitel folyósítást. Ami pedig a prioritásokat illeti, nyilvánvalóan a biztosunknak a prioritását kell, hogy itten kocsolá vegyük, és e tekintetben az egyszerűsítés mindennek előtt kiemelendő. Elnök úr, mindenképpen arra van szükség, hogy a régiók és a tagállamok olyan irányba haladjanak tovább, amely lehetővé teszi az egyszerűbb eljárásokat és az átláthatóságnak a fokozását azért, hogy minden gazda ennek a hasznát láthassa. Elnök, köszönöm szépen, Longó úr az Európai Bizottság részéről, és akkor ez jó átmenet most, hogy ö, már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire lényeges, hogy a számviteli kereteket fejlesztjük tovább. Tehát hogyan lehet a szürke anyagot, a szürke állományt úgy értem, tovább fejleszteni azért, hogy a mezőgazdasági témákon kívül egyéb szinteken is, egyéb témákban is, tagállamokban is, a tagállami állami szint alatti szinteken is lehessen mindezt hasznosítani. Rengeteg kérdést kapott az előadónk, és ez még a kérdések is mind mutatják, hogy mennyire kiválónak tartják a képviselők az ön munkáját. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm az érdekes kérdéseket. Először is Francesco Mantino kollégámat kérném meg, hogy szóljon itt az élelmiszerellátási láncokról, és akkor utána én válaszolok a többire. Um, grazie. Dunque, le... Köszönöm szépen. Mint eh, elhangzott már a prezentációban, az egyik kulcsmozzanat az volt, hogyan lehet koncentrálnunk az élelmiszerláncra. Stato presente soprattutto in Italia, perché in Italia és ez egy olyan dolog volt, ami nagyon jól megjelent Olaszországban, mert Olaszországnak vannak a hagyományai többek között a tervezés területén és a vidék eh, fejlesztésben a mm, mezőgazdasági területen, eh, és ez az eszköz rendkívül értékes lehet, ami sokat segíthet abban, hogy bizonyos kihívásoknak megfeleljünk, olyan kihívásoknak, amelyek itt ma délelőtt is felvetődtek, és hogy megteremtsük a kellő egyensúlyt és az értékleosztást az élelmiszerláncon belül, és ami is igazán innovatív ezen projektekben. A mezőgazdaság élelmiszerláncban az az az újdonság, az innovatív, hogy megállapodást találjunk az elsődleges termelés és az agrobiznisz, tehát az ipari feldolgozott termékek között, és hogy megállap, megegyezünk abban, hogy ezt a folyamatot hogyan fejlesszük. És hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban megszervezni ezt a ö, ö, láncot. Mert éppen a szervezés az egyik gyenge pont, a mezőgazdasági területen, és nagyon sok régióban is ez így van. Ez az egyik aspektus, ami a legjelentősebb, nem csak a múltban, de a reméljük, hogy itt a jövőben majd jobb munkát tudunk végezni. Szeretnék felvetni egy másik kérdést az egyszerűsítéssel kapcsolatban is. Miért egyszerűsítünk a második pillérben? Miért kellene egyszerűsíteni, miközben ez a legegyszerűbb pillér? Hát először is. Három pont van, amelyel kapcsolatban mindenképpen el kell gondolkodni az egyszerűsítés vonatkozásában. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy további egyszerűsítésre van szükség, ugyanakkor olyan, egy általános dologról van itt szó. Én úgy gondolom, hogy inkább három kérdésre kellene koncentrálni. Az első véleményem szerint, amit mindenképpen egyszerűsíteni kell, ezek a kapcsolatok, amelyek fennállnak az első és a második pillér között, és különösen a zöldítés és a mezőgazdasági környezeti intézkedések között a bizottság azt kéri tőlünk, tőlünk mindig, hogy tegyünk egyértelmű különbséget a kettő között, és szerintem ez a különbségtétel, ez különböző szabályokat, ellenőrzéseket jelent, amelyeknek rendkívül szigorúaknak kell lenniük, és e, tulajdonképpen még bonyolultabbá teszik az egészet. Tehát amikor egyen, egyszerűsítésről beszélünk, az első dolog, amire oda kell figyelni, az a zöldítés és a mezőgazdasági környezeti intézkedések. Hogyha ezt a problémát meg tudjuk oldani, akkor egy nagyon nagy szolgálatot tetszünk a mezőgazdászoknak. A második dolog, az pedig a kapcsolat a fel, vidékfejlesztési politika és a kohéziós politika között. Kétségtelen, két külön típusú politikáról van szó, a különbségeket kívánják felszámolni, ugyanakkor a szabályok nagyon eltérőek. Valami előrelépés kétségtelenül történt, hála a 2007-es 13-as reformoknak, de ezek az előrelépések nem elegendőek, tovább kell lépni, és el kell érnünk, hogy az európai alapok, vidékfejlesztési alapoknak a és a regionális fejlesztési és a szociális alapoknak a szabályai a lehető leginkább azonosak legyenek ezért a líder megközelítés, a több alapú megközelítés nagyon sok régió nem választotta, nem alkalmazta. Miért? Mert három különböző alappal dolgozni, miközben azok különböző módon dolgoznak, az rendkívül bonyolult egy helyi önkormányzatnak vagy egy területi szervezetnek. Ezt a következő reformnál figyelembe kell venni. Nyilvánvalóan nem lehet egyik napról a másikra ezt megoldani, de mindenképpen nap, napirendre kell tűznünk, lépjünk a következő reform alkalmával. A harmadik egyszerűsítési kérdés a fejlesztési programok, vidékfejlesztési programok, ha megnézzük ezeket a vidékfejlesztési programokat, és összehasonlítjuk más európai pénzalapokból finanszírozott programra, regionális fejlesztési alap, vagy Európai Szociális Alap, sokkal vaskosabbak, sokkal részletesebbek, a részletezés sok esetben túlzó, de sokkal nagyobb mértékben el vannak ezek mélyítve. Tehát a következőt kellene megcélozni. Jobban el kellene gondolkodni és odafigyelni azokra, akik a programbaiktatásnál dolgoznak, és inkább a stratégián kellene dolgozniuk, mert itt valójában a programok közötti kapcsolatokkal van probléma, a részletes intézkedések, lépések jelentik a problémát. Tehát programba, iktatás programációval kell foglalkozni. És az utolsó kérdés, amit de Castro képviselő tett fel, miért nincsenek nemzeti intézkedések, nem lenne ez helyén való? A rendelet egyébként ezt előirányozza, előirányozza annak a lehetőségét, hogy harmonizálásra kerüljenek nemzeti szinten a különböző intézkedések azon tagállamok esetében, amelyeknek nagyon sok a regionális programjuk. Tehát ez, mint lehetőség megvan, viszont nem igazán használták, sőt, azt is mondanám, hogy nagyon nem használták ki ezt a lehetőséget. Ez is attól is függ, hogy a különböző tagállamok, a régiók, területek között milyen kapcsolatok vannak, és a nemzeti szinten kialakítani belső szabályozást nem mindig egyszerű elfogadtatni a régiókkal. Ugyanakkor fontos, hogy valamilyen autonómiát is megőrizzenek a régiók. Minden régiónak megvannak a sajátosságai, tehát úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen a kellő autonómia. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Lehetne, hogy röviden válaszol a kérdésekre? Igen. Három fő pont van a konkrét kérdésekre, akik eh, Horvátországból és az Egyesült Királyságból szóltak hozzá. A horvát helyzet szerintem hasonlít a máltaihoz, és ezek a problémák nagyon nagy problémát jelentek annak a tagállami hatóságoknak. És itt a biztos volt igazán segítőkész, de nagyon fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Tehát a vidékfejlesztés nomenklatúriáját tekintve nem mindig nyilvánvaló, hogy mi mit jelent. Az agri környezetvédelmi intézkedések eh, a 80-as évekig eh, nyúlnak vissza, amikor eh, fizették a gazdálkodókat, amikor valami környezetbarát dolgot tettek. És ez összefügg az agroökológiai mozgalommal, amely Franciaországban honos, tehát megpróbálják környezetbarát módon kezelni a talajt. És megpróbálják valahogy a szénkiválasztást összekapcsolni a biogazdálkodással. Ez pedig nagyon fontos a klímaváltozás szempontjából. Szerintem itt még nagyon sok mindent lehetne tenni, és ezekből a termelők is profitálhatnak. Gazdasági okok miatt és környezetvédelmi okok miatt is. De itt a fiatal gazdák támogatása különféle módokon zajlik ez. Hiszen nagyon fontos az, hogy a generációk tovább vigyék a mezőgazdaságot, és ez nagyon változik tagállamról tagállamra. Tehát a kérdés az marad, hogy a fiatalok elmennek a mezőgazdaságból, mert a többi ágazat jobban vonza őket. Ez pedig nagy kihatással bír a foglalkoztatásra. És itt elképzelhetők a tőke akadályok is. Tehát különféle megközelítés a különféle tagállamok számára. Ez a megoldás, de az intézkedések megvannak a rendeletben. Tehát optimista vagyok ebben a tekintetben és a programok a célokat követik. Az utolsó megjegyzésem az egyszerűsítés, és kicsit meglepet, hogy hogyan reagáltak az egyszerűsítés számomra. Az egyszerűsítés nem azt jelenti, hogy az intézkedések számát a tagállamok által igénybevető opciók számát csökkentjük, hiszen Európa nagyon-nagyon különféle. A tagállamok, a régiók között óriási különbségek vannak. De ami nagyon fontos az, hogy legyen egy rugalmas eszköztárunk, hogy a különböző tagállamok különböző intézkedéseket használhassanak. Amíg közös prioritásaink vannak, amelyekben megalapotunk az európai szinten, akkor az rendben van. Tehát, hogyha az intézkedések számát csökkentjük, akkor csökkentjük a választási lehetőséget. Tehát szerintem a komplexitás itt a sokrétűséget tükrözi vissza. És a tagállamok tényleg mérlegelnek. Tehát a vidékfejlesztésben, vidékfejlesztési rendeletben hat intézkedés van. És hogyha ezt csökkentjük, akkor marad három kevesebb opció lesz. Tehát jobb megközelítésre van szükségünk. Ahogy valaki említette, integrált megközelítésre van szükségünk, ahol tényleg el lehet mondani, hogy aha, ezek a lehetőségeim vannak, ezek az eszközeim vannak, ezeket meg azokat fogom igénybe venni. És hogyha igénybe veszem az eszközöket, akkor nem kell eh, oldalakat tölteni, kitölteni azzal, hogy most igazoljuk, hogy miért éppen ezt vagy éppen azt az intézkedést alkalmaztuk. És szerintem számos tagállam hatósága ezért frusztrált. Mert nem tudja elközdeni a, elkölteni a pénzt. Azt mondja, hogy hát ez bonyolult, mi csak a egyszerű dolgokat csináljuk. Hát hogyha én az egyszerűsítést említem, akkor én nem a mechanizmusokat kell figyelembe venni. És És uh, itt különböző megközelítéseink lehetnek. És szerintem minél több a lehetőség, annál jobb a kontextus. De értem, hogy mindkét oldalon szükségletek vannak, hogy ne éljenek vissza a rendszerre, de mindenképpen jó egyensúlyt szeretnénk elérni, és nem szabad az embereket elbátortalanítani, hogy ne vegyék igénybe a potenciálisan hasznos intézkedéseket ebben a keretben. Merci, merci vraiment pour ces... Nagyon szépen köszönöm ezeket a magyarázatokat, valóban, ahogy ön el is mondotta, akkor, amikor a reformra kerül sor, ezek a témák kulcs témák lesznek. Ami pedig a leader generációkat illeti, úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha figyelemmel végigkövetjük, hogy milyen szintjei vannak, és tulajdonképpen milyen geológiai rétegei vannak a végrehajtásnak, mert ugye láttuk azt, hogy a hatékonyság az idővel átalakul, mert hogy kiki, mármint valamennyi szereplő más és más szerepet kíván betölteni a felállásban, és mindez nem feltétlen szolgálta mindig a területeknek a fejlődését. Nagyon szépen köszönöm még egyszer tehát a jelentését és az egész vizsgálatot, munkálatot. Most pedig ö, azt mondanám, hogy a koordinátorok ülésével fogjuk folytatni az ülésünket, úgyhogy kérem azon kollégákat, akik nem illetékesek a koordinátori ülésben, azok most hagyják el a termet, és aztán három órakor folytatjuk. Szeneken úr, öné a szó még kérte. Um, is it possible... Még egy kérdésem lenne. Nagyon érdekes volt, amit mondott, de van valami egy picit összezavart. De a kérdőjére kérdezem volna rá. Megtenni, hogy ő közvetlenül teszi fel a kérdést, mert különben időben nem tudjuk majd tartani a, a programunkat a tolmácsolási rendelkezésre állás miatt. Köszönöm szépen!